Dear colleagues, um, it's a pleasure. Kedves kollégák, nagy öröm, hogy itt lehetek. Remélem mindenki nagyon jól nyaralt, jól telt a vakáció, mindenki megérdemelten pihent, és remélem, hogy önök nem sérültek meg hozzám hasonlóan, röplabdázás közben sérüléseket szenvedtem el, ezért közlekedem itt a házban egy ilyen kis járgányjal, amely egyébként igen gyorsan halad. Úgyhogy nagyon kellemes ezzel közlekedni. Örülök tehát, hogy itt lehetek, mindenkit üdvözlök. A napirend tízes pontja következik. Közös társasági adó alap és közös összevontársasági adó alap. Tang és Elállamasszúr a jelentéstevők, és a mai fel- feladatunk az, hogy a jelentés tervezeteket megvitassuk. Meg is adnám azonnal a szót Tangnak, majd Lamassur kollégának, hogyha egyetértenek ezzel a, a sorrendel. Pol, 10 percet tudok adni a jelentéstevőknek. Legfeljebb Persze lehet rövidebben is beszélni. Két külön napirendi pontként tárgyaljuk a közös társasági adóalapot és a közös összevontársasági adóalapot, de a másik jelentéstevővel együtt én is úgy gondolom, hogy ez a két dosszié nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz, ezért úgy döntöttünk, hogy ezeket szerves egységként kezeljük, és megpróbáljuk az eljárást a lehető a két eljárást a lehető legjobban összehangolni egymással. A közös társasági adó alap a konszolidációs elem nélkül nem hozza meg azokat az előnyöket, amelyek potenciálisan benne rejlenek. És úgy gondolom, hogy fontos ezeket együtt kezelni. Úgy gondolom, hogy a közös összevont társasági adó alap meghaladja az OECD javaslatában foglaltakat. Itt egy nem egy forrás alapú rendszerről lenne szó, hanem egy cél ország alapú rendszerről, amely azért fontos, mert a régi rendszer a globalizáció és a digitalizáció miatt elavult. Hogyha a, ny- a nyereség Egyre nagyobb, nehezebb megállapítani, hogy hol keletkezik ténylegesen a nyereség. A különböző pénzügyi konstrukciók és az intellektuális tulajdon miatt sokszor nagyon nehéz megállapítani a nyereség keletkezésének a helyét. A korábbi társasági adó rendszerek az előző századból származnak, akkor jöttek létre, amikor egészen más gazdasági viszonyok uralkodtak. Meg kell tehát reformálni a társasági adórendszereket, és a közös konszolidált társasági adó alap pont erre nyújtana megoldást. Az én hazámban, Hollandiában azt látjuk, hogy tranzitországgá vált az ország a pénzügyi áramlatok számára. A pénzügyi tőke, az osztalékok, és az, az a szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó pénzügyi áramlatok is Hollandián haladnak keresztül. Hollandia ilyen értelemben tranzitországgá vált, ez is mutatja, hogy a jelenlegi társasági adórendszerekkel mi a gond. A közös összevont társasági adó alap véget vetne ennek, mert elmozdulást jelent az eddigi alapelvektől, és a nyereséget ott adóztatná meg, ahol keletkezik. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés lenne, annak érdekében, hogy a 21. század adottságaihoz igazítsuk a társasági adórendszereket. Ez egyébként politikai problémákat is rejt. Ha én Hollandiát említettem példaként, de valójában a kisebb országok azok, amelyek a az adóalap erózió játszmáját játszák, megpróbálják a pénzügyi áramlatokat a saját területükre bevonzani. Luxemburgot említeném, ahol magasabb arányú a külföldi közvetlen befektetések száma, mint Franciaországban vagy Németországban, ugyanez a helyzet Írország esetében is. Az OECD javaslata sem tudja az alapvető problémát megoldani, viszont a közös konszolidált társasági adóalap megoldást jelentene. Ezért is gondolom azt, hogy Európa szempontjából ez egy kulcsfontosságú javaslat. Végre 21. századba érkeznénk meg a társasági adózás területén is, és végre egységes játékszabályokat alakítanánk ki mindenki számára, hiszen jelenleg a rendszer a nagyobb vállalatok számára kedvező, és kedvezőtlen a kisebbek számára. Több országban készültek tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy a KKV-k egyharmaddal több társasági adót fizetnek, mint a nagy cégek. Ha még nem is akarjuk azt mondani, hogy ez igazságtalan, de az biztos mindenképpen, hogy ez nem hatékony, és a KKV-kat hátrányos helyzetbe hozzuk ezzel a multinacionális vállalkozásokkal szemben. Elelemes úrral együtt szeretnénk tehát arra ösztönözni a parlamentet, hogy fogadjuk el ezt a reformot. Ezt mind elmondván azért van egy terület, amelyet eddig nem sikerült kezelni. Az OECD próbált ezzel foglalkozni, és a BEPS kapcsán és elmondhatjuk, hogy az egyik főbb cselekvés, amelyet felvázol, az a digitális gazdaság megadóztatása. Az OECD végül elodázt az erről szóló öm, tárgyalásokat, és jegelte további öt évre. Ugyanakkor azonban tudjuk azt, hogy a Google, a Facebook, az Amazon nagyon is jelen vannak az európai gazdaságban, mindannyian használjuk ezen cégek szolgáltatásait, miközben ezek a vállalatok nem vesznek részt a jelenlegi adózási rendszerben, és különböző adókikerülési gyakorlatokkal élnek. Ellen Lamassur és magam is ezért a jelentésben megfogalmaztuk azt a javaslatot, hogy adóztassuk meg a digitális platformokat, mégpedig a közös konszolidált társasági adóalapról szóló jelentésben definiáltuk, mit is jelent a digitális jelenlét, mi, mit értünk digitális platform alatt. Ezek olyan platformok, amelyeknek adóztat, adózniuk kellene azokban az országokban is, ahol a legtöbb felhasználójuk él, így például a Google-nak elsősorban Németországban kellene adóznia, és emellett a szolgáltatással élőkről szóló adatok egyéb vetületeit is felhasználhatnánk. Észtországban is vannak kezdeményezések, Németországban is, Franciaországban is, Szerintem nem várhatunk további öt évet annak megfelelően, ahogyan az OECD javasolta. Itt az ideje, hogy döntsünk arról, hogy hogyan lehetne a digitális platformokat a társasági adórendszerbe bevonni. Ezt mindenképpen orvosolni kell, mindenképpen szerepeltetni kell a javaslatban, és hogyha ezt sikerül elérni, akkor a közös konszolidált társasági adóalappal egy modern, robusztus adórendszert hozunk létre. És nem csak robusztusabb lenne, nem csak szilárdabb, hanem hatékonyabb is. És egyszerűbb. A holland rendszer tekintve azt látom, hogy évről évre bonyolultabbá válik, mert minden évben újabb szabályok, keletkeznek, újabb kivételeket határozunk meg, egyre nő az egész. Ebben az esetben viszont a közös konszolidált társasági adólap esetében egy egyszerűsítésről lenne szó, mert ha megnézik a javaslatot, láthatják, hogy viszonylag egyszerű rendszert vázol fel. Ez az oka annak is, hogy a jelentésben egy alacsonyabb küszöböt javasolok, 40 milliós értékben, és azt is javaslom, hogy később töröljük el. Ugyanis csak a nagy cégek azok, és nem csak a ö, nagy cégek azok, akik ö, előnyét látják az egyszerűbb rendszernek. Csökkenteni kell fokozatosan a küszöböt, és utána eltörölni, mert így nem csak a nagy cégek részesülnek az előnyökből, hanem a kisebbek is. És úgy gondoljuk, hogy jó lenne, hogyha kisebb cégek is növekedni tudnának, exportálni tudnának. Számukra nagyon nagy elő lenne, hogyha, előny lenne, hogyha egyetlen egységes, közös társasági adó alaprendszer működne. Jelen pillanatban adóversenyt látunk. A tagállamok saját politikájukat követik, teljesen függetlenül attól, hogy milyen következményekkel jár ez a, a többi tagállam számára, ezt korlátozni kell, és ezért egy minimális adóalapot is, adókulcsot javaslok, a javaslatomban ez 18%-os lenne. Ezek a fő pontok. Ha valakinek lenne mondandója, javaslata, azoknak nagyon örülnék, várom a vitát. Alain Lamassur és én Egyébként a nemzeti parlamentekbe is ellátogatunk. Jártunk Észtországban, Luxemburgban, Belgiumban, és folytatjuk ezt a körutazást. Hágába, Párizsba, Berlinbe és Szófiába is ellátogatunk. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy a javaslat nagyon jó, támogatást érdemel, de persze azt is tudjuk, hogy vannak aggályok, és ezeket szeretnénk komolyan menni. Ezért utazunk, Európa szerte, és hát mindez igaz a mai vitára is, nagyon örülünk a javaslatoknak, a különböző megjegyzéseknek, és örülünk mindennek, ami ahhoz járul hozzá, hogy még jobb legyen a javaslat. Köszönöm. Köszönjük szépen a jelentéstevőnek, most pedig ellenem a szúr következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák, először is hadd mondjam el, ahogy Paul is mondta, hadd erősítsem meg, hogy együtt működtünk, kéz a kézben dolgoztunk, mint hogyha társjelentéstevők lettünk volna. Természetesen vannak bizonyos olyan pontok, amelyek a két jelentésre, mind a kettőre vonatkoznak, amelyek határon átnyúlóak, ezeket majd, ezekre majd ki fogunk térni. Alapjába véve osztjuk azt a szellemet, amely a bizottság javaslatában szerepel ezzel a témával kapcsolatban, és emellett két politikai célt szeretnénk hozzátenni a bizottsági célokhoz. A bizottság a két szöveget úgy nyújtotta be, mint egy számos kezdeményezés végkifejletét. Ezeket a kezdeményezéseket két éve eh, kezdték az agresszív adótervezés elkerülésére. Két célral szeretnénk ezt kiegészíteni. mint az európai cégek az közös piacon egyértelműen közös szabályok alapján meghatározott közös rendszerben adózhassanak társasági adót. Ez egy nagy adóász lenne a kezükbe, versenyelőny. A másik dolog pedig, ahogy Paul is mondta, hogy a digitális gazdaságot is megadóztassuk egy olyan módon, ami elfogadható Európában, ezek a digitális világban létező cégek gyakran, mivel fizikai székhelyen nem rendelkeznek az Európai Unión belül, gyakran például az Egyesült Államokban rendelkeznek székhelyen, és ezért itt nem fizetnek az Európai Unióban adót. Ezeket meged, megadóztatni néhány hónap ezelőtt még utópikusnak tűnt, most azonban elég nagy elégedettséget látunk abban, hogy sok nemzetközi szereplő fontosnak tartja megadóztatni ezeket a cégeket Európában, és például az az észt elnökség is, ahogy ezt az észt pénzügyminiszter is biztos, erről biztosított engem a nyári szünet előtti látogatásom során, tehát ők is fontosnak eh, tartják ezt, illetve eh, Franciaország eh, is, a francia pénzügyminiszter is egyeztetett a, a német kollégájával, és ezeknek az egyeztetéseknek a célja, a digitális gazdaság megadóztatása. Itt tehát ez a téma is előrelépést mutathat minden politikai nehézség után. A két irányelv, ahogy Pól is mondta, kifejezetten összekapcsolódik. A szereplők, gazdasági, szociális szereplők, akikkel egyeztettünk, ők is azt mondták, hogy a kettőt külön választani felesleges lenne, és túl komplikálnánk ezzel a dolgokat. Ugyanezt a megközelítést osztjuk mi is. Eh, Paul eh, Tangal eh, a két témában nagyon sok közös felvetésünk van. Például a küszöb kérdése. A kiinduló pont a szocialisták és a néppárt részéről különböző, eltérő legyen ez 150 millió euró, vagy legyen ez alacsonyabb 40 millió euró között. Én egy másik gondolatot vetettem fel, miért kell egyáltalán küszöbérték, miért van erre szükség? ez a reform vagy ö, pozitívumokat, előnyöket hoz a vállalkozásoknak, mindenkinek, a KKV-knak is, vagy további bürokráciát jelent, és további akadályokat jelentne, de akkor meg miért akarjuk kusba kötni a multinacionális cégok, cégeket? A vállalatok, amelyek föltesz, maguknak ezt a kérdést, esetleg nincs megfelelő tapasztalatuk ebben a témában, nos, ők mindig hátrányban vannak a nagy cégekkel szemben. Természetesen az adórendszernek egyszerűbb lenne egy egységes rendszerrel dolgozni, mint több különbözővel. A következő kérdés az az, hogy ez a téma nem csak az, ugye az adó alapról szól, hanem a kulcsról is. Egy bizonyos alapkulcsot is meg kell határozni, vagy minimális kulcsot is meg kell határozni. Két koncepció van ezzel kapcsolatban, az egyik a politikai, mely szerint a vállalkozásoknak legalább 10%-ot kell fizetniük, van egy másik, egy technikai koncepció, mely szerint úgy kell harmonizálni, hogy legyen egy minimális adó mérték, amit kifizetnek. Hát ez mit jelent? Nyilván erről még a vita folytatódik. egy százalék, másfél, másfél százalékos adókulcsot használ egy ország, akkor ez gyakorlatilag adó kivételes adókedvezménynek tekinthető, ami aztán újra felveti a LuxLix kérdését. A CCCTB irányelvvel kapcsolatban, ahogy Pól is tette az első irányelvvel kapcsolatban, én azt mondom, hogy a két irányelv egy időben lépjen életbe, feltételezve, hogy Viszont feltételezve, hogyha nincs megegyezés a 27 tagállam között, akkor minél gyorsabban a megerősített együttműködést kell, az, kell alkalmazni az egyetértő országok között. Egyes parlamentek álláspontot küldtek be, vagy megjegyzéseket, felvetéseket vetettek fel, mely szerint egyes országok hátrányba kerülnek más országokkal szemben. Ezek brutális következményei lehetnek, és ezt senki nem tudja értékelni. A bizottság nem készített előértékelést, nem gondolom, hogy meg tudja ezt tenni. Én azt gondolom, hogy itt valamilyen kompenzációban kell gondolkodnunk, amelyet a rendszer bevezetése által felmerült többletértékkel kellene finanszírozni, és ezt kellene valahogy az egyéb orsz- más országok, amelyek veszteséget könyvelnek el a rendszer miatt, tehát ő hozzájuk eljuttatni. Egy ilyen, ilyen rendszer azonban átmeneti kell, hogy legyen természetéből adódóan és ez egyes tagállamokban a bevezetést támogatja. Polhoz hasonlóan fontosnak tartjuk, hogy a társasági adó jobban vegye figyelembe a digitális szolgáltatásokat, és nem csak a három hagyományos kritériumot, amelyeket az OECD fogalmazott meg, hanem egy negyediket is hozzátennénk, amely az személyes adatok gyűjtésére vonatkozik az online platformok és az elektronikus szolgáltatók részéről. Itt egy matematikai formulát javaslók, ezt bárki könnyen megértheti, mind matematikai, mind politikai szempontból. Ezt azért vezetném be, hogy ne kelljen újra vitát nyitni a témával kapcsolatban. Ez a formula figyelembe venné a beszedett összeget, illetve a felhasznált adatokat. Egyébként azt javaslom, hogy a parlament évente készítsen értékelést a rendszerről, figyelembe véve a nemzeti parlamentek értékelését is, illetve, hogy öt év elteltével Miután levontuk a következtetéseket az első időszakból, az Európai Bizottság készítsen egy új javaslatot annak érdekében, hogy a társaság, hogy a, az adóalap egy részét az európai költségvetésbe juttassa. Ez egy másik vita persze, de időközben az ECOM-ban, illetve a Költségvetési Bizottságban is beszélünk a saját forrásokról, amelyek az Európai Uniós költségvetést vagy az eurozónás költségvetést gazdagítanánk. Na most itt ennek értelmében az ÁFA adó alap már eh, harmonizált részben, hogyha sikerül a társasági adóalapot is harmonizálni, ennek nyilván az előnyeit, hátrányai, technikai szempontjait figyelembe véve a bevételek egy részét az európai költségvetésbe kellene juttatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök alállamasz úrnak. Most pedig kezdjük a vitát. 8 percet tudok adni az árnyék jelentős tevőknek, ha csak ketten nem osztják meg a 8 percet, például az áldéban ban Markus Felber az első hozzászólónk, tessék. Köszönöm szépen! Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek, Pautangnak, Allen Lamassúrnak, én árnyék jelentéstevőként Poltang jelentését kísérem. Természetesen, hogyha a témával foglalkozunk, akkor foglalkoznunk kell a következmények értékelésével, hatás értékeléssel, illetve felmerülő adó bevételekkel. Ami a hatástanulmányt illeti, ami a régi 2011-es javaslatra készült, illetve az általam elmúlt időszakban adóhatóságokkal, pénzügyminiszterekkel folytatott egyeztetésből kiderült, az az, hogy az adó bevételekre való hatás társasági adó esetében jelentős lehet. A társasági adó bevétel 40%-át érintheti ez két okból. Egyrészt azért, mert a javaslat újraelosztási hatással rendelkezik, egyes tagállamokban a negatív következményeket egy öt évre érvényes alapból kellene kártalanítani, vagy kárt enyhítést fizetni, illetve Emellett a növekedési, innovációs és fejlesztési eh, kiadásokra eh, elkülönített összegek miatt. Hogyha a javas, bizottsági javaslatot kiterjesztjük, és 40 millió euróra csökkentjük a küszöböt, sőt, azok után esetleg nullára, hogy az európai rendszer legyen az egyetlen társasági adórendszer a tagállamokban, akkor ez természetesen az adóbevételékre való kihatást még inkább megerősíti. Végeredményben a közös konszolidált társasági adó alapjavaslat születhet meg ebből, és ez, ezt azonban a tagállamok valószínűleg nem fogják támogatni, ha csak nem tudjuk ezt semlegesen, tehát költségsemlegesen kidolgozni, és időközben, vagy ezt kísérve nem e, tesszük lehetővé azt, hogy reagáljanak a változásokra. Természetesen mindenképpen értelmes lenne egységes európai rendszert bevezetni minden cégre, mert hosszú távon nem lehet, hogy minden tagállamban két párhuzamos társasági adó rendszer működjön, az európai és a nemzeti parlamentekben ezt adminisztrálni ráadásul nem fenntartható. Több egyeztetésre is került sor a bizottsága, például ezért nagyon hálás vagyok, de a bizottság csak nagyon korlátozottan tudott tájékoztatni a, eh, a következményekről, úgyhogy én azt javaslom, hogy a, felhasz, a hatályt pontosan vizsgáljuk meg, ami a kutatási eh, kiadásokat illeti, természetesen ennek hatása van a leírási lehetőségeken keresztül a társaságokra. A kutatás és a fejlesztés támogatása összgazdasági szempontból eh, mindenképpen eh, támogatandó, akár az adópolitikán keresztül is, Azonban meg kell vizsgálni, hogy ez nem vezet-e visszaélésekhez, meg kell vizsgálni, hogy mi ami a normál üzemi feladat, és mi az, ami kutatási feladat, illetve mi a helyzet azokkal a cégekkel, amelyeknek nincsenek nyereségeik, ezért nem tudják leírni a kutatási kiadásaikat, de mégis többet kellene beruházniuk kutatásfejlesztésbe a tevékenységükből adódóan. Ezek olyan témák, amelyeket mindenképpen meg kell vizsgálni. A javaslat, mely szerint korlátozzuk a kutatásfejlesztési költségek leírási lehetőségeit. Ez azt mutatja, hogy a jelentéstől is gondolkodik ezen. Ami a növekedési leírási lehetőségeket illeti. Itt ezzel kapcsolatban is hasonló megfontolások merültek fel, mint a kutatásfejlesztési kiadós, kiadással kapcsolatban. Egy új, komplex leírási lehetőség, amelynek egyéb kihatásai lehetnek, amely visszaélésekhez vezethet, amely egy prociklikus elemet vezet be, mind-mind azt jelentik, hogy ezzel még részleteiben foglalkozni kell. Én egy egyszerűbb megoldáson gondolkodnék, például a kamat leírási lehetőséget tovább kellene korlátozni, hogy a saját tőke finanszírozást erősítsük az idegen tőke finanszírozással szemben, anélkül, hogy ez az elléghatás felmerülne. Ami a digitális ágazatot illeti, ez nagyon fontos téma. A digitális dimenzióval kapcsolatban a digitális üzemet, fogalmát vezetném be, és ez ezzel, e, ez ezzel kapcsolatban releváns elosztási faktort. Azt láttuk, hogy a társasági adójog a digitális korszakban, amelyben eh, már nem csak eh, gyárak léteznek, eh, és hagyományos vállalkozások, hanem algoritmusok és adathalmazok. Nos, ezeket rendkívül nehéz beintegrálni a társasági adórendszerbe. A jelentéstevők digitális üzemet javasolnak az 5 millió eurós küszöb fölött. Itt a digitális tartalmak, a digitális platformok által létrehozott digitális tartalmak adnák az alap tényezőt. Nagyon nehéznek tartom ezeket azonban mind-mind mm, feldolgozni és mivel ezt az egészet a bizottságban delegált jogi aktusokra bíznánk, nem igazán látom ennek a végrehajtási lehetőségét. Végül egy európai szintű egységes, minimális, hatékony társasági adó Mm, szintet vezetne be a jelentéstevő. Én szerepeltem, vagy tag voltam a taxa egyben, a taxa 2 kettőben, stb. Tudom, hogy honnan fúj a szél, és mi a célja ennek a javaslatnak, de nem tartom megfelelőnek ezt a, az utat, mert a tagállamok a, az illetékesek adó témában. Én azt gondolom, hogy itt egy kicsit óvatosabbnak kellene lennünk, hogyha a tanácsban el akarunk érni valamit. Köszönöm szépen ezt a sok gondolatot, és várom a további együttműködési lehetőséget. Köszönöm. Thank you very much. Hukbai. Köszönöm szépen. Hukbai következik. Merci, monsieur le président. Euh, je vais d'abord commencer. Köszönöm szépen, elnök úr. az Lamas úr féle jelentésben emlék jelentéstevő vagyok, bemutatkozom, és eh, Permans Beres sajnos nem tudott eljönni, úgyhogy eh, őt helyettesítem. Kedves kollégák, talán tudják, hogy, a, hogy megtudtuk azt, hogy Belgium 2016-ban milyen hatalmas mennyiségű eh, euró mennyiséget küldött el adóparadicsomokba. Nos, ne feledjük el, hogy mindez kapcsolódik ahhoz a hatalmas mennyiség összeghez, amit a belga takarékszámlákon gyűjtenek. Monakóval, Monakóval vagy a Kajmán szigeteken nem nagyon van kereskedelmi forgalma például Belgiumnak. Tehát egyértelműen egy célja volt ennek a tranzakciónak, hogy az adót elkerüljék. egyértelműnek látszik, hogy a teljes társasági adórendszert felül kell vizsgálni. Itt csillagászati összegekről van szó, amit, amik elvesznek, amelyekhez nem jutnak hozzá a tagállamok, pedig a közösségek ezek, ezek, ezt az összeget hihetetlenül jól fel tudnánk használni, ezzel utakat lehetne építeni, iskolákat felhúzni, stb. stb. hogy a kórházak is használják. Lamaszor úr, és ebből indul ki, illetve abból is, hogy ez akár saját forrás is lehetne, tehát az Európai Unió saját forrásra ez a kiesett bevétel. Egyértelmű tehát, hogy meg kell változtatni a rendszert, mégpedig nagyon gyorsan. A bizottság és a parlament már egy jó ideje foglalkozik ezzel, azt hiszem 2011-ben kezdtünk el ezzel a problémával foglalkozni. Akkoriban csak a multinacionális cégekkel foglalkoztunk, az volt akkoriban a gond, hogy a leányvállalatok külön-külön számolták el az adót. Nos, szeretnék köszöntet mondani a két jelentéstevőnek, Paul Tangnak és Anna Lemaszúrnak, akik nagyon konstruktív jelentéstervezeteket hoztak létre. CCTB-vel kapcsolatban Paul bizonyos dolgokat kiemelt, például a digitális tevékenységekre vonatkozó adó típusok kérdése, ugye, hiszen mindenképpen gondolni kell arra is, hogy megváltozik, átalakulóban van a gazdaságunk, aztán bizonyos sokkal ki is egészítette az, a tervezetet. Nagyon fontosnak tartom az, hogy ambíciózus legyen a, az adózás, tehát egy minimumadó kulcsra szükség van. Tehát minden egyes minden egyes céget alá kell vetni ennek az adórendszernek, nem tartom szükségesnek a 750 milliós küszöböt, tehát egyetértek Alan Lemaszurral. Minden egyes vállalatra vonatkozóan életképes rendszert kell kidolgozni, és ne feledjük, hogy a 750 milliós küszöb nagyon magas, ennek semmi értelme. Ez az irányelv kiváló lehetőség arra, hogy egy sokkal igazságosabb belső piacot hozunk létre, ráadásul az adóversenyt, amit minden nap tapasztalunk, ezt az adóversenyt kiegyenlíteni a különböző tagállamok között, és mindenképpen jót tenne ez a különböző vállalatok befektetési, beruházási potenciájának is a tagállamokban. Egyértelmű, hogy a jelenlegi rendszer nem működőképes, remélem, hogy közösen sikerül majd egy konkrét javaslatot kidolgoznunk, és már eleve nagyon pozitívnak tartom ezt a mostani két jelentéstervezetet. Most pedig elmondom azt, amit Pervans Veres üzent. Üdvözli a két jelentést, jelentéstevő kitűnő tervezetét, ez nagyon jó munkalap, mind a kettő. Négy pontot szeretne még elmondani Pervans Veres. Nos, Nos, csak akkor lehet ez az egész rendszer működőképes, hogyha az, e, hogyha az e, Európai Bizottság a parlament teljes javaslatát figyelembe veszi. A digitális iparágra vonatkozóan is figyelembe kell venni az új társasági adó elképzeléseket, illetve ne felejtjük el az internetes óriások működését, tehát rájuk is gondolni kell. Aztán nagyon érdekesek az a, a, javaslatok, de úgy gondolom, hogy mindent alaposan meg kell vizsgálni, annak semmi értelme, hogy olyan jogszabályt hozzunk létre, amelyben hibák vannak, ezzel sem az Európai Uniónak, sem a polgároknak nem teszünk jót küszöb. Nos, itt vannak olyan kérdések, ahol még eh, sok mindent kell elérni. Beres az, hogy meggyőződése, hogy az Európai Uniónak eh, hatékonynak és hitelesnek kell lennie, tehát a hibákat el kell kerülni. Úgy gondolom, hogy a nulla vagy 12 százalékos adókulcsnak eh, egy-egy tagállamban egyetlen célja van, hogy lehetővé tegye azt, hogy más, lehetővé tegye azt, hogy máshonnan oda vándoroljanak a vállalatok, hogy adójukat befizessék. Azt szeretné elkerülni a asszony, hogy 28 adórendszer ilyen egymás mellett, ugye ez nem sokára 27 lesz, tehát egységesíteni kell a rendszert. A 2011-es javaslat a tanácsban megbukott, reméli, hogy reméli Beres asszony, hogy most máshogyan lesz. Reméli, hogy akkoriban 2011-ből a kudarcból levonták a tanácsban a következtetéseket. Ha ismételten kudarcra kerül sor, azt nem tudjuk elfogadni, illetve semmiképpen sem kívánatos. Tehát megfelelően kell kezelni ezt az egész dossziét, megfelelő időt kell hagyni a tárgyalásra, illetve gondolni kell arra, hogy mindeközben folynak a Brexit tárgyalások. Ismételten köszönetet mond eh, Beres asszony a két jelentéstevőnek. A cél pedig természetesen az, hogy a tanács mi hamarabb megegyezésre jusson ebben a, ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. Uh, Sander Lunds. Lunds képviselő, köszönöm szépen. A változatosság kedvéért én ma hollandul fogok felszólalni export régió vagyunk, versenyképes régió. Adóharmonizációról beszélünk, illetve az adó alapharmonizációjáról, és hát amikor adózásról beszélünk, nagyon oda kell figyelni a részletekre is, hiszen tagállamonként nagyon-nagyon különbözőek az adottságok a tagállamokban, ami az adózást illeti. Ami az adóalapot illeti, tudjuk, hogy legutóbb mi történt a bizottsági javaslattal. Eltűnt a sűjesztőben. Eh, dat, zij, eh, dat die onderneming belastingen kunnen betalen op een goedkopere manier. Tang úr beszélt arról, hogy a harmonizáció révén egyszerűsödne a helyzet, olcsóbb lenne mindez a vállalkozások számára is. De szerintem a fő probléma az, hogy mi történik az adópénzekkel. A tagállamok azok, akik alkalmazzák a szabályokat, illetőleg döntenek a pénzek elköltéséről, és itt keletkeznek a problémák hogyha például más tagállamokban is tevékenykedő vállalatokat adóztat meg egy ország, akkor egyfajta elosztási kulcsot kellene meghatározni a tisztesség érdekében, és lehet, hogy a kisebb, kevésbé versenyképes országok látnák hátrányát ennek az új rendszernek. A versenyképes országok, amelyek reformokat hajtottak végre, és amelyek vállalták a felelősséget, azokat valamilyen módon jobb helyzetbe kell hozni, ahelyett, hogy megbüntetnénk őket. Ez az új rendszer viszont büntetné ezeket az országokat, hiszen az adóbevételek egyfajta újraelosztásáról szól ez a rendszer, illetve javaslat. Az Európai Bizottság két lépésben kívánja végrehajtani a változtatást, először is konszolidációra kerülne sor, majd következne a kötelező rendszer bevezetése világosan meghatározott küszöbértékekkel. több tekintetben is problematikusnak tartom ezt az egészet. Lamassur kolléga beszélt a hatástanulmányról, és azt mondta, hogy még az Európai Bizottság sem tudja megbecsülni ennek a javaslatnak a várható következményeit. Nem lehet ezeket szánszerűsíteni. Ez pedig aggasztó. Aggasztó, hogy az Európai Bizottság egyik elemzése kimondja, hogy a javaslat összességében pozitív hatást gyakorolna a gazdaságra. De hát mit jelent ez pontosan? Mit jelent ez pontosan a tagállamokra nézve? Ezt nem tudjuk. Nagy hatást gyakorol majd az újítás, ez áll az elemzésben. Ferber úr is elmondta, hogy nagy hatással kell számolni, de hát egy ilyen fontos dosszié esetében szerintem megengedhetetlen, hogy nincsenek pontosabb számadataink, nem tudunk semmi konkrétabbat mondani ennél. Pontosítani kell, hogy milyen hatásokkal kell számolni. Ami pedig a kisebb tagállamokat illeti, szerintem a nagyobb tanácsadó cégek készítettek tanulmányokat ebben a témában, és kiszámolták, hogy ennek az új rendszernek milyen hatása lenne a nagyvállalkozásokra, illetve a tagállamokra, és arra jutottak sokan, hogy a kisebb tagállamok számára ez hátrány, hátrányosabb lenne. Aztán a nemzetközi vállalkozások bevonzása, hát produkti, ami a produktív beruházásokat illeti tank kolléga, ezeket támogatom, de itt szerintem nem elsősorban ilyenekről van szó. Szerintem a kisebb tagállamok lesznek az első áldozatok. Másodszorban pedig elveszítik annak a lehetőségét is, hogy megfelelő adópolitikát tudjanak folytatni. Málta például egy nagyon érdekes adórendszerrel működik, egy nagyon érdekes adórendszert alkalmaz, hát 5%-os adókulcs, ez igencsak alacsony, és hát őszintén szólva, ki akar az Európai Unió egy ilyen periferikus államában, országában üzletet nyitni? Persze nagyon fontos az, hogy a gazdaságot stimuláljuk, vegyük Írország példáját, de hát nem lehetne korrekt módon olyan politikát folytatni, amelyel bevonzuk, odavonzuk a vállalkozásokat? És aztán, ami a problematikus adókulcsot illeti. 2012-ben is ezen bukott el a dolog, és hát most is az a végkövetkeztetés, ami akkor volt a végkövetkeztetés, nevezetesen, hogy a kisebb tagállamok hoppon maradnak. Szerintem a kisebb tagállamoknak nagyon oda kell figyelniük arra, hogy mi zajlik. Szerintem egyfajta varázsszerként bemutatni a közös konszolidált társasági adóalapot túlzás. Aztán itt van a saját források kérdése is. Ez is felsejlik a vita mögött. Szerintem rengeteg a buktató, és ezt a dossziét sokkal alaposabban kellene megvitatni. Milyen Európai Uniót akarunk? Ez a fő kérdés. Egy harmonizált Európai Uniót akarunk? Ki legyen mindennek a kedvezményezetje? Elsősorban a nagy tagállamok, a nagy gazdaságok lesznek azok, akik előnyét látják ennek az új rendszernek, miközben azt szoktuk mondani, hogy egy olyan EU-t akarunk, ahol mindenki előnyére cselekszünk. És persze az is fontos, hogy a tagállamok korrekt módon, őszintén, érdemben, versenyben állhassanak egymással azért, hogy vállalatokat vonzanak területükre. Fontos a versenyképesség szempontjából az adópolitika. Ami engem illet, teljesen egyértelmű a helyzet szerintem, a fair verseny, a tisztességes verseny a legfontosabb az Európai Unióban. Kár lenne nem megvitatni ezeket a kulcskérdéseket, ha már egy ilyen fontos dossziéról van szó. Vissza kell, el kell mennem az INTA szakbizottságba, de vissza fogok térni a vita további részére. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a közös konszolidált társasági alapot illeti, először is köszönöm Poltánknak a munkát, jelentésében jogosan említi, hogy ez a dosszié az egyik hiányzó láncszem a jogi eszköztárunkban, amelyel az adókikerülés ellen kívánunk fellépni. Az adókonszolidáció ennek a kezdeményezésnek egy kulcseleme. A konszolidációs elem nélkül a transfer árakra vonatkozó joghézag megmaradna, és üdvözlöm azt is, hogy a két tevő a, egymással párhuzamosan dolgozik a két dosszén. Nagyon fontosnak tartom a digitális ágazatot. Üdvözlöm a jelentés tevő javaslatát, hogy a digitális jelenlét fogalmát határozzuk meg, Fontos ez a definíció a tekintetben, hogy a fizikai telephelyre sokszor nincs szükség az adott tagállamban, a digitális ágazatban. Ezt figyelembe kell venni a definíció meghatározása során. Egyébként pedig nem, nem értek egyet a minimális adókulcs meghatározásával. részben tartalmi kérdések miatt, részben pedig azért, mert szinte biztosra vehető, hogy néhány tagállam ellenezni fogja ezt a felvetést, ezért úgy gondolom, ez csak vesztét okozna az egész csomagnak. Ami a hatályt illeti, májusban volt egy meghallgatás, ennek tükrében pedig felmerül bennem, hogy van-e érdeme a küszöb, értelme a küszöbértéknek, vajon hogyan működne az a gyakorlatban, azt jelentené az, azt, azt jelentené EES, hogy az adott tagállamokban két adórendszer működne, egy a nagyvállalatok számára, egy pedig a KKV-k számára. Ami a kutatási fejlesztési költségek csökkentését illeti, biztosítani kell, hogy a multinacionális cégek ne éljenek ezekkel az ösztönzőkkel. Ugyanakkor a jelentéstevő 50-ről 33%-ra csökkentette a leírási százalékos arány, nem tudom, hogy miért, mire alapozza ezt a számot. További száma, számokat is megváltoztatott a javaslatban, Paul. Jó lenne, hogy elmagyarázna, hogy miért tette ezt. Köszönöm szépen, és várom a további egyeztetést a témában. Nagyon szépen köszönjük. Matt Carthy, nem elnézés, Véring képviselő következik először. Köszönöm szépen, ami a CCCTB-t illeti, kedves kollégák, szeretném először is elmondani, hogy hálás vagyok Lamassu úr, úrnak. Kiegyensúlyozott jelentéstervezetet készített, amely jó alapot képez a további együttműködéshez. Üdvözlöm, hogy külön odafigyelt a KKV-k sorsára, hiszen ők azok, akik leginkább előnyét látják majd az új rendszernek nem tudnak 28 különböző adórendszerrel boldogulni, és nincsenek erőforrásaik ahhoz, hogy a legprofitábilisabb adó stratégiát kialakítsák. A feltétel, az egyenlő versenyfeltételek megteremtése a fő célunk, ahol a KKV-k és a nagyvállalkozások is a hasonló körülmények között működhetnek. Ez azt jelenti, hogy véget vetnénk ennek, az eddigi rendszernek, amelyben a KKV-k több adót fizetnek, mint a nagyobb vállalkozások. Emellett üdvözlöm azt is, hogy támogathatják az új rendszert, választhatják az új rendszert. Emellett a nagyvállalatok számára is sok előnyel jár majd a CCCTB. Nyilvánvalóan időre lesz szükség, míg mindenki alkalmazkodik az új rendszerhez, de biztos vagyok abban, abban hogy amikor elmúlt ez az időszak, mindenki számára az administratív költségek tekintetében megtakarításokat hoz az új rendszer. Végre egy olyan adójavaslat van az asztalunkon, amely a beruházásokat és a kutatásfejlesztést is elősegíti, ezért üdvözlöm mindkét javaslatot. Szeretném ugyanakkor azonban a következőket is elmondani. Egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy mindenképpen el kell kerülni azt, hogy a tagállamok adóbevételei csökkenjenek. Ezért azt javasolja, hogy legyen egyfajta kompenzációs alap. Üdvözlöm magát az ötletet, de szeretnék többet tudni arról, hogy ez a gyakorlatban hogyan működne. Várok minden, ö, nagy érdeklődéssel várom az egyéb ötleteket is a probléma megoldására. Emellett nagyon óvatosnak kell lennünk a javasolt számok megváltoztatása terén. Persze figyelembe kell vennünk az új ágazatok felemelkedését, de úgy gondolom, hogy csak akkor szabad változtatást eszközölni, hogyha ezt bizonyítékok támasztják alá számadatok, és hogyha a bizottsággal is egyeztettünk. Fontos, hogy a meglévő problémákat úgy oldjuk meg, hogy közben nem hozunk létre újabb hézagokat. Emellett fontosnak tartom azt is, hogy a két rendszer egyszerre lépjen életbe, mert csak így tud megfelelően működni a rendszer, és csak így tudjuk elérni a célkitűzéseinket. Zárásképpen a CCTB érinti a versenyképesség és a verseny kérdéseit, a versenyt fel kell tartani a tagállamok között, ugyanakkor um, az adókulcsok és az infrastruktúra területén kell versengeniük, ez növeli a belső piacon a versenyt és az EU versenyképességét egészében. Köszönöm. Köszönjük szépen. Matt Carthy a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Mind a kettőnek a két témáról együtt fogok beszélni, és a javaslataimat elmondom. Én főleg erről a formuláról szeretnék beszélni, ami szerepel az egyik jelentésben, ami a nemzeti parlamentek adó szuverenitását, illetén ezt eh, abszolút, abszolút aláírom, de közben eh, támogatom teljesen az adó átláthatóságot és az adó igazságosságot is. Én teljes mértékben visszautalnám a eh, tag, a bizottságnak a, ezeket a e, hatásköröket egy európai szintű e, adóelkerülési, adócsalási elleni harcra lenne szükség, és ezért a CCTV-vel kapcsolatban támogatom azt a javaslatot, mely szerint a bizottságnak kellene e, illetékességgel rendelkezni abban, hogy az adókulcsot meghatározza. Ehhez azonban arra lenne szükség, hogy megígérjék, hogy cserébe ezért a multinacionális cégek nem ö, utalhatják ide-oda a nyereségüket egyik tagállamból a másikba. A CCTB ö, bevezetése esetén, hogyha túl, nagy, túl nagyok a tagállamokban az elvárások, és ez nem sikerül megvalósítani, illetve az Európai Unióban felmerülhet annak a gondolata, hogy nem az Európai Unión belül, hanem az Unión kívülre utalják át a nyereséget. Az Európai Unión kívüli Mm, alvállalatokhoz való nyereség átutalás merül így föl. A bizottság javaslatában szereplő külföldi eh, cég definíció eh, is meg kell vizsgálni. A jelentéstevő ezt a témát felvetette a CCTB jelentéssel kapcsolatban, de ez vonatkozhat a közös tulajdon és ellenőrzés alatt minden vállalkozásra. Nagyon fontos, hogy következetesen kalkulálják az adókat egy vállalat csoporton belül, és ezzel a problémával kapcsolatban egyértelmű álláspontot kell meg vizsgálni. A GUE-NGL a CCTB-vel kapcsolatban és egy tagállami adóbevételekkel kapcsolatban egy tanulmányt fog hamarosan közzétenni, ez még éppen készül, de azt már tudjuk, hogy kevésbé lesz konszolidált ez a rendszer a jövőben, Valószínűleg az előrelépés nagyon lépcsőzetes lesz, és kisebb, mint a veszteség. Meg kell vizsgálni véleményünk szerint a kanadai rendszert is, hiszen ez segítene abban, hogy anticipáljuk az esetleges kihatásokat a különböző materiális és immateriális javakra vonatkozó hatásokat ezeket a javaslatokat úgy kell megfogad, megfogalmazni, hogy az adó elkerülési intézkedéseket minden tagállam eh, be tudja vezetni. És számos tanulmány azt mutatja, hogy alábecsülik, eh, főleg az USA multinacionális cégeinek az egyes országok közötti profit shifting tevékenységét. E, egy OECD standard bevezetése az országonkénti jelentés hatalmas előrelépést jelenthetne. Számos módosító javaslat foglalkozik ezekkel a témákkal, és várjuk az együttműködést a jelentéstevőkkel. Köszönöm szépen! sent the written intervention of Eva Jolie for the record. Uh, I can read it, eh? Megkaptam eh, egy kollégának a hozzászólását, és ezt a jegyzőkönyvhöz hozzá tudjuk majd fűzni, hogyha akarják felolvasom, de nem, már Váli. Köszönöm szépen, elnök. Nagyra értékelem a két jelentéstevő munkáját. Ez tökéletesen megfelel az elmúlt évek munkájának, a TAX és a PANA szakbizottság munkájának. Már csak arra van szükség, hogy amikor tényleg szavazásra kerül a sor, akkor így is szavazzunk, tehát akkor ez a vélemény győzedelmeskedjen sokszor történnek olyan dolgok, amelyek nem nagyon könnyen megmagyarázhatóak eh, a, a közvélemény számára. Például ott van az országonkénti jelentéstétel, hát ezen bukott el a parlamenti javaslat annak idején. Ami a szöveget illeti, tudom osztani, de mi a bizottsági javaslatokból a két lépcsős változatot nem tudjuk elfogadni, csak, a, csak úgy, ahogy a jelentéstevők sem. Tehát nagyon fontos az, hogy a javaslat teljes legyen, azonnali jelleggel alkalmazható legyen, és ha lehet, akkor a tanácsra nyomást kell gyakorolni azért, hogy a vonalkodó tagállamok is feladják a fenntartásaikat. Ami Pól jelentését illeti, a küszöb csökkentésére valóban szükség lenne, 750 millió túlságosan sok, és egyetértünk azzal, hogy ezt mindenképpen csökkenteni kell, hogy konkrétan milyen összegre, hát azt majd megbeszéljük, de szerintem a józanész alapján majd meg, tudjunk, meg tudunk egyezni, hogy legyen -e egy, hogy legyen -e egy minimum adókulcs, hát erről is beszélnünk kell, meg kell beszélni azt, hogy mely, melyik az az adókulcs, ami még működőképes lehet, van a technikai szempontból kell ezt megbeszélni. Konkrétabb kritikus megjegyzéseim következnek. A kutatásfejlesztési fejlesztésre fordított összegek. Talán jobb lett volna, hogyha a patent boxot nem váltjuk fel egy új rendszerrel, ezzel kapcsolatban lesznek majd kritikus megjegyzéseink. Aztán mindkét jelentéstevő javaslata, hogy az Európai Unió saját forrásává váljon az az összeg, amit így be tudunk szedni, Nos, meg kell nézni, hogy hogyan kell megosztani az, ezeket a bevételeket a tagállamok és az Európai Unió költségvetések között. Nos, ezek lennének a legfőbb észrevételeim, és gondolom majd az érdemi kérdéseket egy másik időpontban fogjuk megbeszélni. Köszönöm. Köszönöm. Barbara Kappel következik. Kappel asszony nincs itt, Elnézést kérek ezért, de ugye tevő, neki kéne hozzászólnia. Megengedi elnök úr, hogy én szólja, szólaljak fel a nevébe? Oui. Ja, ja, persze. Persze, persze, mondja csak. Jó. Először is engedjék meg, hogy Tang úrnak, illetve Lemaszor úrnak gratuláljak, kiváló minőségű lett a jelentéstervezet ebben a rendkívül bonyolult témában. A tagállamok az Unió, a bizottság már évek óta harcolunk ezzel a témával, a LuxLeaks botrány óta. Franciaországban több tíz milliárd euró bevételtől, adóbevételtől esik el a kormány, és ez elfogadhatatlan, ez már évek óta így van. Nos, a francia alkotmány értelmében az adó kérdésekben mindenki egyenlő. Azt hiszem, hogy sok mindent megoldana ez a probléma. Annak semmi értelme, hogy egy országban két adórendszer éljen, és ez mindenképpen pozitív, hogyha ezt elkerüljük. Franciaországban a kutatásfejlesztési célokra elkülönített összegek nem adókötelesek. Kérdezem, hogy azzal, hogyha megváltoztatjuk az egész rendszert, akkor nem kerülne veszélybe az az összeg, amit a kutatásfejlesztésre fordítunk. Köszönöm. Köszönöm én is. Jó. Akkor jönnek a spontán hozzászólások. úr az első hozzászóló. Gracias, presidente. Yo, querría eh, empezar por... Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy ez egy nagyon fontos javaslat, és a jelentés tevők munkája, Poltang és Lamaszor úr munkája hihetetlenül nagy és jó minőségű volt alapjaiban módosították azt, ezt a kezdeményezést. Nagyon sokan próbálták meg ellehetetleníteni ezt a kezdeményezést, de ők kiálltak mellette. A tagállamoknak az lenne ínyére, hogy megtartsák az adóversenyt, illetve az adószuverenitást, hogy ezzel játszhassanak. Legyen némi mozgásterük. Vannak olyan kollégák, akik szintén emellett kardoskodtak, de ők elfelejtik, hogy itt kérem egy egységes piacban élünk. Itt nem arról van szó, hogy a multinacionalis cégeknek fizetni kell, arról van szó, hogy ne egy bizonyos tagállamban fizessenek adót egy másik tagállam kárára, hogy ne legyenek ilyen adó, adóra vonatkozó ítéletek. Ennek bizony káros hatása van a tagállamokra, és ha, ha ezt el akarjuk kerülni, akkor föl kell lépnünk. Az Európai Parlament csak konzultációs hatáskörrel él ebben a kérdésben, itt nem együttdöntéses eljárásról van szó, tehát csak a véleményüket fogalmazhatjuk meg a tanács felé, a véleménynek pedig annak kell lenni, vagy arra kell irányulni, hogy ezt az irányelvet megerősítsük. A, a bizottságnak viszont egy, inkább egy, egy gyengítő jellegű javaslata van. Ne feledjük, hogy a közvélemény is meghallgatja majd az Európai Parlament véleményt. Tehát egy egyértelmű, világos parlamenti véleményre van szükség, és hadd mondjam, hadd mondjam el azt, hogy mennyire örültem Lamaszul úr és Tang úr munkájának, hiszen hihetetlenül javaslatokat láthatunk itt. 40 millióra csökkentenék a küszöböt, ez Pól javaslata, vagy Lamaszúr úrnak is van egy nagyon fontos javaslata, mi szerint az e-kereskedelemnek, illetve a digitális piacnak, a digitális iparnak is a, e, az irányelv hatáskörébe kell tartoznia, illetve az így befolyó bevételek, bevételek akár saját forrást is jelenthetnének az EU számára. Nos, két megjegyzésem lenne. Az egyik arra vonatkozik, hogy mi történne akkor, milyen plusz bevételekhez jutnánk, hogyha életbe lépne ez a rendszer. Nos, valójában a bizottság az összes lehetséges mechanizmust megpróbálja kiterjeszteni a 28 tagállamra, és ezzel egy annyira általánosított rendszerről van szó, hogy hihetetlenül nagy lesz majd ennek a hatása. Úgyhogy nagyon örültem annak a Lamassur féle javaslatnak, hogy egy kompenzációs alapot lehetne létrehozni azon tagállamok számára, akik ezt kérik. A második dolog. Lamaszúr úr lenne egy módosítási javaslatom, talán valamit nem vett figyelembe, mégpedig azt, hogy az befizetésekkel kapcsolatban ugye vannak különböző viták a tagállamok között, és ez azt jelenti, hogy a szóban forgó vállalatok választhatnak, hogy melyik tagállamba adják be a különböző kérvényeiket. Tehát ők választják ki, hogy hol legyen, hol folytassák le az igazságszolgáltatási, vagy ezzel kapcsolatos eljárásokat. Tehát erre vonatkozóan is kéne valamilyen javaslatot tenni ebben a jelentés tervezetben, tehát hogy a konszolidációs kérdésekben, a peres ügyekben hogyan lehet döntésre jutni a tagállamok között. Egyébként pedig, elnök úr, úgy gondolom, hogy nagyon erőteljes parlamenti véleményen van szükség. Ez elkerülhetetlen az adó igazság elérése szempontjából. Köszönöm szépen, Bent Luke következik. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich werde auf Deutsch sprechen. Köszönöm szépen. Ha lehet, akkor én németül beszélnék. Egy ilyen alapvető új nagy reform, amelyet a két jelentés bevezetne, nyilván nagyon sok érvet vonultat fel mellette, ellene vannak érvek, és egyes ilyen érveket már elmondtak a kollégák a vitán. Az ECR-ben is, vagy EKR-ben is nagyon eh, eltérőek a vélemények. Én öm, pozitívan állok a jelentésekhez. Szandalón eh, kollégához képest legalábbis, bár az ő kritikai megjegyzéseit is meg tudom érteni. Ez a CCTB és a CCCTB projekt olyan dolgok, amelyek valóban összetartoznak, mégis érdemes lenne ezeket egymás után bevezetni. Ez nagy esélyeket rejteget, és két nagy problémát lehetne megoldani vele. Az első probléma az, hogy az adó alap nem biztos, hogy ott merül fel, ahol a gazdasági tevékenységet végzik. Egyes tagállamok és egyes tagállamok megpróbálnak alacsony adókulcsokkal adó alapot bevonni, mag, bevonzani magukhoz amelynek egyébként más tagállamban kellene megadóztatásra kerülnie. Emellett nagyon sok vállalkozás van, amely adó, határokon átnyúló tevékenységet végez, és kihasználja ezzel az adó rendszerek közötti különbséget és alacsonyabb adót fizet, mint amit legitim módon fizetnie kellene. Ami a másik problémát illeti, ha ezt sikerülne megoldani ezzel a reformmal, akkor összességében nagyobb adóbevételünk lenne e, Európában, és ez legalább részben arra lenne használható, hogy a kisebb tagállamok, amelyek az adóalapjukat elveszítik, mivel az adólapok felosztása a tagállamok között megváltozna, nos, tehát ők kompenzációt kapjanak. Ezzel egy időben látni kell, hogy jelen pillanatban az adó alap megosztása nem igazságos, akkor nem várhatjuk el, hogy ez így is maradjon. Egyes tagállamoknak növelniük kell az adó kulcsukat, és fel kell hagyniuk azzal a politikával, hogy alacsony adókulcsal vonzák be a vállalkozásokat beruházásokat. Különböző problémákat lehet tehát megoldani ezzel az új rendszere. Hogyha azonban ez a javaslat összekapcsolódik olyan elemekkel, amelyek azonban nem tartoznak a tárgyhoz, például minimális adó kulcs bevezetése ez számomra, és nagyon sok ekártak számára vörös vonalat jelent, és én nem fogom tudni támogatni ezt a javaslatot. A minimális, minimál kulcs a javaslatnak nem képezheti tárgyát, mert hogyha az adó alapot a CCCTV-n keresztül úgy határozzuk meg, hogy ez megfeleljen a gazdasági tevékenységnek az adott joghatóság alatt, akkor nincsen alapja annak, hogy a minimális adókulcsot meghatározunk. Ez az ország illetékességébe tartozik, a tagállam illetékességébe tartozik. Tehát illegitim módszerekkel. Ez Számomra tehát nem elfogadható ez a minimális adókulcs, ezt nem tudom támogatni. Közben felmerül az az elképzelés, eh, hogy a cctb t arra használnánk, hogy a saját forrásokat, az Európai Unió számára a saját forrásokat teremtsünk. Itt ez megint csak nem ide tartozik ez a téma. Hogyha esetleg gyümölcsöző és hatékony javaslatot szeretnénk elérni az adóalap keretében, akkor nem kell ebben, nem szabad e ezt összekeverni más tartalmakkal, nem szabad ide becsempészni más tartalmakat. Az én véleményem szerint két nagyon fontos pontról van itt szó, két vörös vonalról, a közös konszolidált társasági adó alappal kapcsolatban. Egyrészt a minimális adókulcs, a másik pedig a saját források kérdése. És végeredményben szeretnék arra utalni, hogy sokkal okosabb lenne a két javaslatot, úgy, mint ahogy a bizottság javasolta, meg e-, ezt választani egymástól, és először az közös adóalappal kellene kezdenünk, a konszolidálást pedig egy későbbi időpontra hagyni. Hiszen már eleve a nyereség egységes definíciója lehetővé teszi, vagy megkönnyíti a hatás tanulmány, vagy a hatások megbecslését. Természetesen tudnunk kell, hogy milyen pénzügyi hatásokkal jár ez az egész. Hogyha legalább az a eh, megadóztatandó nyereség közös definícióját sikerül elfogadnunk, az már nagy előrelépés. A CCTB és a CCCTB szerintem tehát nem egy javaslat tárgyát kellene, hogy képezze. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sven megérkezett. akkor eh, átadom a szót, hogy a saját frakciójának az álláspontját ismertesse. Well, indeed, uh, this was faster than expected, Chair. Uh, so, uh, Eva Jolie... Ja, gyorsabban kaptam eh, szót, mint ahogy vártam. Eva Zsoli, aki nem tudott eljönni, megkért arra, hogy olvassam fel az álláspontját. Általánosságban tehát eh, össz, üdvözöljük a CCCTB javaslat újraindítását. A bizottság a konszolidációs aspektust egy időben nyújtja be, mint a közös társasági adóalapot. A Paul Tang és Alain Lamassur jelentés tervezeteit üdvözöljük, és külön üdvözöljük azt, hogy párhuzamosan akarják a kettőt kezelni. Véleményünk szerint ez nagyon pozitív, a bizottság javaslatában nem volt világos, hogy a két témát együtt vagy külön szeretnék-e megtárgyalni. Emellett azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a bizottsági javaslat eh, van az szerepel, hogy a nagy eh, cégekre kellene, hogy érvényes legyen eh, ez a javaslat. Ez 2012 óta E, már e, ismételjük, hangsúlyozzuk, nagyon fontos, hogy a nagy cégek is e, is, is a szabályok vonatkozzanak, hiszen hogyha önkéntessé tesszük a részvételt, akkor az olyan lenne, mint hogyha egy 28. rendszert vezetnénk be. A jelentéstevők jelentés tervezetei ambíciózusabbak, még ennél is, hiszen kötelezővé akarják tenni ezt a rendszert minden vállalkozás számára. Várjuk a vitát ennek a javaslatnak a javaslat mellett és ellenszóló érvek megvitatását. A közös konszolidált adóalapból felmerülő e, bevételek saját forrásként való felhasználása is felmerült. A magas szintű, saját forrásokkal foglalkozó magas szintű munkacsoport javaslatai szerint. Azonban ezt az új javaslatot részleteiben meg kell vizsgálni. Hogy ez hogyan tud hozzájárulni az Európai Unió saját forrásaihoz, ezt pontosabban meg kellene vizsgálni. Mi zöldek nagyon fontosnak tartjuk a harmonizált és kötelező, vagy kötőérvényű megfogalmazását az állandó öm, Mm, létesítménynek vagy vállalkozásnak, és ennek során egy multinacionális cégnek bizonyítania kell, hogy egy adott tagállamban van a székhelye, és ezáltal a digitális tevékenységek nem tűnhetnének el a radarról. És ezzel meg elkerülnénk azokat az eh, eseteket, mint a franciaországi eset például, amikor is egy cégről azt mondta a bíróság, hogy nem rendelkezik állandó, tehát ez nem egy Franciaország területén működő állandó vállalkozás, és ezért nem kellett megfizetni az adó ját. Ami Paul javaslatát illeti, üdvözöljük az, az alacsony adókat kivető joghatóságok titoktartási a kötelezettségeit. Mindazonáltal nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a megfogalmazás ne büntesse a fejlődő országokat, amelyek egyelőre még nem tudnak információt cserélni, adóra vonatkozó információt cserélni automatikusan. Azt gondoljuk, hogy a CCCTB a minimum hatékony társasági adó kulcsokkal együtt kellene, hogy járjon, ezért a szociáldemokrata javaslatokat el, el tudjuk fogadni. A bizottság 2019. január 1-ére kellene, hogy benyújtson a minimum hatékony 18%-os társasági adó kulcs bevezetésére, még ez is azonban vita tárgyát kell, hogy képezze, de az irányelv pozitív irányba mutat. A közös társasági adóalap csak első lépése lehet az adó eh, elkerülése, az adó dömping elleni harcnak. Minimális vállalati eh, adó eh, kulcsra van szükség annak érdekében, hogy a vállalatok közötti agresszív adóversenyt elkerüljük. Ami Alain Lamassur jelentését illeti, az jelentéstevő azt kívánja, hogy a CCCTB rezsimről a parlament minden évben készítsen elemzést. Egyetértünk abban, hogy, hogy az Európai Parlamentet tájékoztatni kell az új rendszer végrehajtásáról, de miért nem a bizottság végzi ezt a, az elemzést, és állítja a ö, képviselők rendelkezésére? Emellett, ami az um, um, ideiglenes kompenzációs alapot illeti, ezzel kapcsolatban kételkedünk, bár tudjuk, látjuk, hogy a vonakodó tagállamokat inkább együttműködésre ösztönözni ezt, de azt gondoljuk, hogy ez az alap nem lenne a megfelelő megoldás, és ennek a bevezetése is nagyon nehézkesnek bizonyulhat. Végül, hogyha a jelentés vagy a reformot nem fogadja el az összes tagállam, akkor a megerősített együttműködést javasoljuk. Lehet, hogy csak így lehet ezt végigvinni a tanácsban. Mi azt javasoljuk, hogy az Európai Bizottság a 116-os cikk alapján e, e, nyújtson be egy javaslatot, amely a belső piaci verseny torzítására vonatkozik, ezáltal ugyanis egy minősített többségi döntésre kerülhetne sor. Ez sokkal hatékonyabb lenne, e, és elkerülhetnénk, el kell kerülnünk azt, hogy azok, akik nem működnek együtt európai szinten, még e, előnt is kovácsoljanak ebből pénzügyi bevételek, adóbevételek formájában. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most a bizottság képviselőjének adom meg a szót, társasági adó szakértőnek. First we, we very much welcome all the, the positive... Köszönöm szépen, köszönöm ezeket a pozitív véleményeket, értékeléseket, amelyeket az árnyékjelentéstevőktől, illetve jelentéstevőktől hallottunk. Egyértelmű, hogy alapjában éven támogatják a bizottság javaslatait, de azért voltak kritikus, kritikus megjegyzések is. Né, nagyon sok dolog hangzott el, néhányról szeretnék megjegyzéseket fűzni néhányhoz. Egyrészt a digitális gazdaság, illetve hogy a digitális termékeket hogyan lehet megadóztatni. Ez sokszor felmerült. Várjuk egyébként a vitát, amelyet az informális ECOFIN ülésen fognak majd megvitatni az észt elnökség kezdeményezésére Tallinnban 15 egyértelmű, hogy alap alaposan elemezni kell a helyzetet ezen a területen, és hogy mit lehet tenni, illetve ezt a problémát csak részben tudja megoldani a CCTB javaslat, mert mindenképpen világszintű koordinált megközelítésre van szükség. Ennek persze részét képezik az EU-s tagállamok is, de a harmadik országokra is gondolni kell. Ők, nekik is részt kell venniük, hogy meg tudjuk oldani ezt a problémát. Tehát a különböző tranzakciók szempontjából is, vagy a harmadik országok vállalatai szempontjából is fontos ez, de nem szeretnénk olyan kellemetlen helyzetet elérni, hogy a az európai cégeket, vagy az Európában működő cégeket esetleg kettősen adóztassák. Aztán minimum adókulcs. Nem ellenszemes számunkra ez a javaslat, de a szubszidiaritás kérdése foglalkoztatja a tagállami parlamenteket. Úgy tűnik, hogy ez túlságosan messze menő intézkedés lenne, a tagállamok úgy vélik, hogy ezek akár az ő hatáskörükbe szóló, az ő hatáskörükbe való be, beleszólásnak is minősülhetnének. Aztán a küszöb egyértelmű, hogy a bizottság 750 milliós javaslatát még tanulmányozni kell, de az is egyértelmű, hogy a tagállamok nak meg lesz majd a véleményem arra vonatkozóan, hogy ezt meddig vihetik még le ezt a küszöböt. Ami az adatok hiányát illeti, illetve hogy hogyan lehet a költségvetési bevételt elemezni, ha megengedi elnök úr, akkor kollégámnak adnám át a szót, aki, az, aki a Digitaxutban dolgozik, a gazdasági osztályon. Igen, röviden, de megadom a szót. Hello everyone, Agnes. Agnieszka Kaszkonyecska vagyok, a Digi Taxusban dolgozom, adóhatós hatékonysággal foglalkozom. Egy dologra térnék ki. Az Európai Bizottság ezzel a javaslattal egyetemben egy nagyon átfogó hatástanulmányt is közzétett átlátható módon az összes adatot rendelkezésre bocsátjuk. A hatástanulmány EU-s adatokra alapul, egyértelműen mutatja, hogy milyen pozitív hatást láthatunk, de valószínűleg a minden faktort figyelembe véve az összesített hatás semleges lesz. Tagállami szinten sajnos nem tudunk részletesebb hatástanulmányt létrehozni, mert nem állnak rendelkezésre adatok, tehát nincsenek szakmai adatok tagállami szinten, hogyha hogy a tagállamok esetleg ezt megváltoztatják, tehát elküldik ezeket az adatokat, akkor persze ezt meg tudjuk tenni. Jó, köszönöm, akkor a jelentéstevők következnek mindenkinek. Két percet adok, Alem. fordított sorrendben. Köszönöm. Köszönöm minden hozzászólónak a véleményét, árnyék jelentéstevőknek és másoknak. A frakcióknak többféle, több frakcióktól többféle véleményt hallottunk, de úgy tűnik, hogy abban talán megért, megegyezés van, hogy össze kell kapcsolni a két irányelved. Aztán úgy látom, hogy abban is nagyjából egyetértünk, hogy a digitális gazdaságot is meg kell adóztatni, ki kell használni az irányába adta lehetőségeket. A digitális tevékenységet is figyelembe kell tehát venni a konszolidációs folyamatban, és nyilván erről kapunk még majd módosítókat. Bizonyos félelmeket hangoztattak a kollégák, de szerintem elviekben nem kell azért aggódni, hogy a kis országokat favorizálná ez a rendszer. Én javaslatot tettem egy kompenzációs alapra is. Hát Zsoli asszonynak ez nem nagyon tetszik, de a többiek alapvetően pozitívan fogadták ezt. Persze ezt a javaslatot még lehet javítani, aztán hosszabb távon gondolkodva, szerintem, de hát itt különböző politikai vélemények vannak, szerintem a, azok a kis országok, akik szeretnének valós gazdasági tevékenységet is az országukba vonzani, azok számára ez pozitív, mert, mert vannak olyan tagállamok, akik eddig csupán adózási bevételekre kívántak szerteni, valós gazdasági tevékenységem mögött nem volt. Ezt kéne megváltoztatni. Aztán, ahogy ezt többen is jelezték, a kkv helyzetére különös gonddal kell lennünk. Többen is elmondták azt, hogy egyetlen rendszerre van szükség az összes vállalat számára. Hát ez idővel majd így lesz, de hát lépcsőzetesen kell haladnunk, először be kell vezetni ezt az új rendszert. Erről már nyilván beszélünk még. Nagyon érdekes felvetést hallottunk Háregi úrtól, mi szerint az igazságszolgáltatásra való hatást is mi figyelembe kell vennünk, tehát arra kéne figyelni magyarán, hogy ne, legyen, ne lehessen 27 féleképpen értelmezni jogilag ezt az irányelvet, mert akkor rögtön indulhatunk is a bíróságra, miután megszületett ez az irányelv. Mono úr feltett egy kérdést. Mi lesz majd a franciaországi adókedvezménnyel, ami kutatásfejlesztésre lehet adni? A bizottság szerint a francia rendszer valójában nem arra vonatkozik, hogy mekkora az adóbevétel. Mint európai, be kell valljam, hogy ez elég furcsa. Tehát bizonyos országok visszatérítés címén gyakorlatilag megkerülik az irányelvet. Nem hiszem, hogy az lenne szükség, hogy, hogy általánosítsuk a francia rendszer, de szerintem nem lesz abban semmilyen gond, hogyha ezt így megváltoztatjuk. Köszönöm, Poltánk. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm ezt a vételt, nagyon konstruktívnak tartom a mai eszmecserét lehetőséget látok arra is, hogy az Európai Parlament nagyon határozott véleményt fogalmazzon meg, de további egyeztetésekre is szükség lesz, mert hát felmerült néhány nagyon is jogos gondolat. Néhányra szeretnék most kitérni. Úgy gondolom, hogy a modern gazdaság részét képezi az, hogy a kutatás fejlesztés számára külön ösztönzőket teremtünk. Fontos, hogy a meglévő problémákat orvosoljuk, és hogyha azt akarjuk, hogy ez a javaslat, illetve az Európai Parlament álláspontja sikeres legyen, akkor azt a valós körülményeken alapulva kell meghatározni. Minden tagállam fél nyilván attól, hogy csökkennek az adóbevételek, ez nem valószínű, de mégis olyasmi, amivel foglalkoznunk kell, mert hát ezek a tagállamok aggájai. A két célról a három célra való átállásra vonatkozólag a bizottság javaslatot készít ugyan, de kérdés, hogy hogyan lehetne ezt a lehető legjobban végrehajtani. Fontos, hogy ezt a fontos reformot megfelelően hajtsuk végre. Ez egy fontos dolog, amelyet Markus Ferber vetett fel. Én egyébként azt gondolom, hogy a kompenzációs alap, amely seg- szintén segítené ezt az átállást. Jónak tartanám, hogyha létrejönne ez az alap, mert ezzel a váratlan következményeket is némileg enyhíteni tudnánk. Fontosnak tartom a küszöbérték kérdését is. Fontos, hogy a rendszert ne csak a nagyobb, legnagyobb vállalkozásokra vonatkoztatva működtessük, hanem hogy minél többen, azt szeretnénk, hogy minél többen hasznot húzhassanak az új rendszerből, ezért is fontos, hogy végül eltűnjön a küszöbérték, de ezt fokozatosan kívánjuk kivezetni a rendszerből. Matt carthy igaza van, amikor azt mondja, hogy egy globális rendszerre lesz végül szüksége, és azt hiszem, hogy Európának most egyedülálló lehetősége van, hogy a társasági adózás területén standardot, normákat teremtsen. Ne felejtsük el, hogy a Trump vezette Amerika most az ellenkező irányba indult el. Európának most itt az egyedülálló lehetősége arra, hogy korszerűsítse az adórendszert, megszüntesse a nyereség áthelyezésének lehetőségeit, igazságosabbá tegye az adórendszert, a transferárak problémáján is persze el kell gondolkodni a harmadik országok vonatkozásában, És persze nem csak az a kérdés, hogy az EU-n kívüli kapcsolatokat hogyan alakítsuk, hanem az EU-n belüli viszonyokról is szól ez az egész, hiszen itt egy egységes értelmezésre van szükség a szabályoknak. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett az eszmecserében, és várom a további vitát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A módosítások benyújtásának határideje szeptember 25-e délután 5 óra a társasági adóalap kapcsán, a konszolidált társasági adóalap kapcsán 20, szeptember 26-a, október 10-én tartunk eszmecserét a nemzeti parlamentekkel, október, november 6-án fogjuk a módosítókat megvitatni, decemberben szavaz az ECON, és január 18-án szavaz a plenáris a témáról, hogyha sikerül tartani a menetrendet. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a vitában, amely nagyon fontos és gyümölcsöző volt, egy nagyon fontos dosszié kapcsolat, dossziéval kapcsolatosan, amely érinti az adózás kérdéskörét és a tőkepiaci uniót is, és most 10 percre felfüggesztem az ülést.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 két napi rendi pontról kell szavaznunk. A költségvetésről mindenképpen muszáj most szavaznunk. Ami a második témát illeti, ha jól értem, akkor még egy csomó kérdésben zajlik az eszmecsere. Az utolsó pillanatban gyújtott, nyújtottak be szóbeli módosítást, Ha jól tudom, akkor a jelentéstevő azt javasolja, hogy a jövő héten hétfőn szavazzunk erről. Igen, kedves kollégák, a költségvetési eljárás mindig egy kicsit kacifántos. Még júliusban kellett benyújtanom a jelentést, előbb nem volt erre lehetőség, mert meg kellett várni a tanács első olvasatát. És ez egy olyan ülés volt, amikor a Strasburgi ülést követően már viszonylag kevesen voltunk, de már most rögtön a nyári szünetet követően szavaznunk kell, mert szeptember végén szavaz a Költségvetési Szakbizottság, nagyon szorosak a határidők. Ez azt jelenti, hogy minden szakbizottság ezen a héten szavaz a költségvetésről. Tegnap éppen ezért tartottunk egy árnyék jelentéstevői találkozót, a nyári szünet alatt megfogalmaztam a kompromisszumos módosítókat, és tegnap elvileg jó hangulatban zajlott az elnyék jelentéstevői találkozó, és arra számítottam, hogy most nem lesz gond ma, de most kiderült, hogy az egyik frakciónak mégis vannak jelentős gondjai, és hogy a helyzetet megoldjuk, azt javasolnám, hogy most ne szavazzunk az ellensfoglalásról, illetve a véleménytervezetről, hanem csak a költségvetés szakaszairól. Arról viszont szavaznunk kell, mert máskülönben a Költségvetési Szakbizottság nem fogja figyelembe venni a szavazásunkat, mert holnap holnapig, holnap van a határidő. Tehát a szakaszokról szavaznunk kellene, és akkor az állásfoglalást illetően pedig még meg, illetve a véleménytervezetet illetően még megoldanánk a nyitott kérdéseket a jövő hétig. Köszönöm szépen! Ha jól értem, akkor a jelentéstevő lényegében azt kérte, hogy halasszuk el a dolgot, ha senkinek nincs ellenvetése, akkor a, szakasz, a költségvetési szakaszokról szavazunk. Először is ellenőrizzük, hogy működik-e a rendszer. Próbálkozott egy másik készülékkel esetleg? Megnyitom a szavazást, és utána majd még hozzáadjuk azokat, akik nem hoztak szavazókártyát. Megnyitom a szavazást. Rendben van, lezárom. Egy néppárti és egy SND szavazattal több van. Nem, egy néppártival van több, mert az snd kolléga készüléke most már működik. Ekon 6614 kitámogatja, kiellenzi, tartózkodók elutasítva. Ekon 6601 és Ekon 6625, ki támogatja, ki ellenzi tartózkodók elfogadva. Ekon 6612, mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ekon 6613, ki támogatja, ki ellenzi tartózkodók elutasítva. Ekon 6627, mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ekon 6617 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ekon 6602, 6611, 6626 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 6606, ezzel kapcsolatosan szóbeli módosítást nyújtottak be a zöldek. 100 ezer euró kerülne ezzel a tartalékba, hogyha ezt elfogadjuk. Illetve, hogyha ezt elfogadjuk, akkor fogyott emelik az eredeti szöveg. Van-e valakinek ellenvetése az, a szóbeli módosítással kapcsolatosan? Akkor most a szóbeli módosítással együtt szavazunk erről, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 6619 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 6605 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 6618 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 6628 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6605 mellette ellene ellenőrizzük a 6605-öst, megnyitom a szavazást, Lezárom. Elfogadva. 6616 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 6620 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 6608 mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. 6600 6607, 6623 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 6624 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 6604, 6609 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6603, 6621 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6610 mellette ellene tartózkodók elfogadva, most pedig az így módon módosított szövegről szavazunk név szerint, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. 41 plusz 1, az 42, 42-en mellette, heten ellene, öt tartózkodás mellett elfogadtuk, gratulálok a jelentéstevőnek. Rendben van, akkor Megyünk tovább a napi rendünkben. A megelőző szerkezet átalakítás keretei, a második esély, a szerkezet átalakítási fizetés képtelenség és mentesítési eljárások hatékonyságának növelését célzó intézkedések. Rapporteur Enrique Calves Chambon. Enrique Calves Chambon a jelentéstevő. Véleménytervezet megvitatása. Has the floor. Where is the rapporteur? A jelentéstevő a szó. Hol a jelentéstevő? Nem látom őt. Maybe we have been too, short, too quick and... Lehet, hogy túl gyorsan haladtunk a szavazással, és még nincs itt a jelentéstevőnk. Okay, a short suspension. Akkor egy pillanatra felfüggesztjük az ülést, amíg meg nem érkezik a jelentéstevő. No, he's not there, but... Okay, short suspension. Uh, rapporteur arrived. Uh, it was not his fault because we have been... Megérkezett jelentéstevő. Nem az ő hibája, hogy nem volt itt, amikor oda jutottunk a napirendben, mert mi voltunk túl gyorsak, úgyhogy most megkap, megadom a jelentéstevőnek a szót, parancsoljon. Grazie mille, signor Presidente. Ma adesso non voglio massacrare... Köszönöm szépen, elnök úr, de ha megengedik, akkor nem fogom Dante nyelvét az ön jelenlétében meggyalázni, ha, gondol, ha megengedik, akkor Cervantes nyelvén fogok szólni. Kedves barátaim, kedves kollégák! A mai napon szerintem egy alapvetően fontos szöveget kell ma véleményeznünk. Ez egy olyan szöveg tehát, ami nagyon fontos az Európai Unió jövői, jövője szempontjából, a szerkezet átalakítás az európai egységes piac jövője szempontjából. Nos, itt valójában arról van szó, hogy egy újabb etaphoz értünk a belső piac működése szempontjából. A tőke szabad áramlásának akadályait kell megszüntetnünk. Ez abból adódik, vagy vannak ilyen akadályok, hogy egyrészt másmilyen történelmi módon keletkeztek a különböző szava, tagállami szabályok, másrészt a több tagállamról van szó. De főként és elsősorban arról van itt szó, hogy a fragmentált piacok ellenségét meg kell szüntetnünk, ez pedig nem más, mint a jogbizonytalanság. Ezt kell valahogyan megszüntetnünk. Vannak közös célkítőzések a bizottság javaslatában, bizonyos dolgokat tagállami szinten kell megoldani. A szubszidaritás elvének figyelembevételével és nagyon fontos az, hogy az Európai Unió pilléreinek figyelembe vételével alkalmazzuk a különböző alapelveket a tagállami realitáshoz. Ezt szokás hívni szubszidiás elvének. Én intelligens decentralizációnak hívom, vagy operatív decentralizációnak. lényeg az, hogy nem, nem a jól működő dolgokat kell megszüntetni, hanem a problémákat kell megoldani. Újabb lehetőséget, második esélyt adunk. Tagállami szinten, vagy határon átnyúló szinten a különböző problémák megoldásának. Három témáról, témával foglalkozunk konkrétan. megelőző szerkezetalakítási keretek, második esély a vállalkozások számára. A harmadik téma pedig a szerkezet átalakítási fizetésképtelenség és mentesítési eljárások hatékonyságának növelése. A pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalatok esetében, különösen a KKV-kra gondolok, mert azt nehezen tudom elképzelni, hogy az Airbusnak például gondjai lennének ilyen szempontból, de mondjuk egy 50 fős vállalat esetében gyakran előfordulnak pénzügyi gondok. Tehát a KKV-k esetében nagyon fontos az, hogy különböző riaszt, riasztási eljárásokhoz hozzáférjenek, tehát hogy mi hamarabb fényderüljön a problémákra, és ezeket gyorsan meg lehessen oldani. Aztán a tranzakciós költségek esetében miután az egy, egységes piac eléggé fragmentált, ezek a, ezek a tranzakciós költségek csak növekednek, növekednek. Nos, az EU feladata azt, hogy ezt racionalizálja. Aztán a, az adósság kiegyenlítés vagy kifizetés is nagyon fontos. A, itt a második esélyre vonatkozik ez. Illetve bizonyos feltételek teljesülésével akár az adósság el is engedhető. Alapvetően a bizottság munkáját el tudom fogadni, hogyha valamit a szemükre hányok, az az, hogy ez túlságosan féling, bátortalan kezdeményezés, többet kéne kérnünk. Például a korai riasztórendszer vagy jelzőrendszer esetében többet kell kérni, tehát megfelelő eszközöket kell a megfelelő szerveknek rendelkezésére, rendelkezésre hozni, hogy fel tudjanak lépni. Aztán fel kell állítani, hogy milyen feltételek alapján lehet például egy, át, egy szerkezet átalakítási tervet aktiválni. Nagyon fontos az, és azt hiszem ez a lényeg, hogy ilyen sok vállalat vérezzen el Európában. Nagyon nagy a vállalatok mortalitása Európában, főleg a mikro, mikrovállalkozások és a KKV-k esetében lesznek fizetésképtelenek ezek a vállalatok. Ez ellen kell küzdeni. Tehát második esélyt kell adni ezeknek a KKV-knak, megfelelő módon kell támogatást nyújtani ezeknek a, szerepe, ezeknek a gazdasági szereplőknek. Azt kérjük a bizottságtól, hogy olyan irányelveket hozzon létre, amelyek alapján ö, újabb lehetőséget adhatnának a tagállamok ezeknek a vállalatoknak. Mindezt úgy kell megtenni, hogy egyértelmű jogi viszonyok legyenek, tehát jogbiztonságra kell törekedni. Például, hadd mondjam el azt, hogy a, közügyi, a különböző pénzügyi hatóságok dolgozóinak világa, gyakorlatilag egy külön világ. Szerintem sokszor a jó pénzért történő vállalati likvidálás sokszor egy-egy ilyen hatóság számára kifizetődőbb, mint segíteni ennek egy, egy vállalatnak, hogy meg hogy, hogy megmeneküljön. Azt hiszem, a sikert nem az alapján kell mérni, mérni, hogy hány, hány vállalatot sikerült megmenteni, hanem hogy mennyire fizetőképesek ezek a vállalatok, és mekkora a forgalmuk. Néhány dolgot, még néhány dolgot el szeretnék mondani engedje meg, hogy ezt még elmondhassam, elnök úr. Például a fogyasztókra térnék ki. A fogyasztók világa egyébként először is a, az ingatlanok, a gépjárművek, főleg a gazdasági tevékenységre használt gépjárművek vonatkozóan elmondom azt, hogy ez egy, ez egy külön világ, az, az a jogi rengeteg, ami ezekre a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozik. Én azt szeretném, hogyha ezen elemekre vonatkozóan egy listát készítene a bizottság. Még egy dolog, ezek pedig a hitelek kérdése. Most úgy gondolom, hogy egyensúlyra kell törekedni a közérdek, illetve a vállalatok túlélése között. Elképzelhető, hogy itt más érdekek is vannak, és elképzelhető, hogy, egy, hogy eset függő az, hogy mikor kell megmenteni a vállalatot, és mikor kell például mások érdekét figyelembe venni elnök. Hát 5 perce volt, az előbb takarékoskodtunk az idővel, de 5 perce volt. Jó. Mi a helyzet azokkal a hitelekkel, amelyek nem produktívak? Erről is komolyabban kéne beszélni. Elnézést kérek el, amikor ilyen hosszúra nyújtottam a hozzászólásomat. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök. Most a nép az néppárt nevében Van der úr következik. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek a véleménybe bemutatását. Szerintem a keret világos. A fizetés képtelenséggel kapcsolatban még mindig nagyon komoly szociális stigmák vannak, sokkal in- Európában sokkal inkább, mint az USA-ban, tehát csődbe menni stigmatizált dolog. Meg kell nézni azt, hogy hogyan adhatunk második esélyt ezeknek a csődbe ment vállalatoknak. Támogatást kell adnunk, hogy egy új projektet kezdhessenek ezek a, ezek a cégek jó lenne, hogyha azok a vállalkozók, akiknek elsőre nem sikerült valami, megtehetnék ezt, hogyha ezt tisztességes céllal teszik, tehát egy második esélyt kaphatnak. A nehézségekkel küzdő vállalkozásoknak, vállalkozókos esetében hamar be kell avatkozni, a szerkezet átalakításra hamar kell hamar kell sort keríteni, így nagyobb az esélyük arra, hogy életképesek maradjanak. Szerintem a javaslat megfelel annak, amit a bizottság javasolt, tehát ezt tudjuk támogatni. Az embereknek gyorsabban kell segítségét nyújtani. És mondom, plusz támogatást kell adni a vállalatoknak azzal, hogy egy második esélyt kapnak. Ami a módosításokat illeti, sok esetben sok dolgot szeretnék a módosításokon keresztül én is kiemelni. Először is nagyobb hangsúlyt kell helyezni a KKV-kre, illetve a független vállalkozóknak. Egyensúlyra kell törekedni a KKV-k, illetve más piaci szereplők között, és meg kell néznünk a hatóságok szerepét is ebben a folyamatban. Továbbá arra is törekednünk kell, hogy a fizetés képtelenséggel vagy csődeljárással foglalkozó szakembereknek pontosan mi a szerepe, és biztosítani kell a vállalkozók, a vállalkozások számára megfelelő szaktanácsadást. Tehát megfelelő eszközökkel kell felruházni ezeket a szakértői testületeket. A korai riasztó rendszerre vonatkozó javaslat azt hiszem nem eléggé világos, ezt kéne pontosítani a jövőben. és úgy gondolom, hogy az egésznek csak akkor van értelme, hogyha tényleg egy nagyon korai stádiumban sikerül rátöbbíteni a problémákra, és természetesen nem csak a foglalkoztatókra kell gondolni, hanem a beszállítókra is. Köszönöm szépen. Thank you, Andrea Cozzolino, S&D Group. Sí. Cozzolino képviselő. Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégának az elvégzett munkáért Nagyra értékelem, hogy bizonyos módosítói rendkívül bátrak, szeretnék európai szinten, szeretne ezeken a módosítókon keresztül a lehető legnagyobb harmonizációt elérni Európában. Négyes fejezet és az erre vonatkozó módosítók a szakértők képzéséről szól, fizetés képtelenség csődeljárás témájában. Itt arról van szó, hogy minden tagállamnak föl kell állítani a megfelelő hatóságokat, testületeket, szerveket ezeknek a szakembereknek a képzésében, illetve akreditálásában. Nos, a preventív szerkezet, a megelőző szerkezet átalakítás, vagy a második esély, vagy a a mentési eljárások hatékonysága. Nos, szerintem itt a másodlagos piacokra is gondolni kéne. Vannak olyan esetek, amikor a piac nem megfelelően működőképes információ hiány miatt. Én úgy gondolom, hogy a KKV-k, az európai KKV-k viszonyaihoz kell ezeket az intézkedéseket rászabni, tehát hozzájuk kell átalakítani ezeket az eszközöket, ezeket az intézkedéseket, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a kontinuitást biztosítsuk meg kell próbálni az értéket meger, megőrizni a vállalatok esetében, illetve meg kell tartani a munkahelyeket is. Aztán nagyon fontos az is, hogy világos legyen, hogy milyenek az erőviszonyok a csődeljárásban. Sokszor, attól függően, hogy mekkora vállalatokról van szó, sérülnek az ezzel kapcsolatos jogi viszonyok. Ennek is utána, utána kell járnunk. Tehát ezeket az erőviszonyokat kell rendezni, és szerintem ezt módosításokon keresztül meg lehet tenni. Minden eszközzel azon kell lennünk, hogy ne lehessen a jogszabályokat megkerülni. Köszönöm szépen, és remélem, hogy jól együtt tudunk majd működni. Elnök, köszönöm. Sander Lunds következik az ECR-től. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Nagyon sok minden elhangzott, nem akarom most erre külön kitérni, nagyon sok üzenetet támogatni tudunk, amelyet a jelenté, egyik jelentéstevőnk is említett, de három dologban hadd térjek ki a részletekre. Egyik általánosságban, ami a fizetésképtelenség és szerkezet átalakítási rezsimeket illeti, ezeknek hatásuk van az üzleti világra és a beruházókra, a belső piaci tevékenységre, határon átnyúló hatásuk van erre, és ezért mindenképpen fontos ezt megvizsgálni. Emellett biztosítani kell azt is, hogy ne büntessük azokat az országokat, amelyek már jó munkát végeztek és jó működő rezsimeket vezettek be, ne büntessük őket azért, mert szerkezet átalakítási rezsimek nem léteznek más tagállamokban. Hogyha a jelentéstevő a biz- és a bizottság szövegét elolvasom, látom, hogy úgy értelmezem, hogy ők is ezt abszolút megértették, rugalmassági intézkedéseket javasolnak ott, ahol ez releváns. Másodszor, a jelentéstevő utolsó szavaira szeretnék visszatérni. Üdvözöljük azt a javaslatot, hogy a hatályt nem szélesíti, tárja ki, a nem törlesztett hitelekre például, és egyéb ilyen problémákra. Szerintünk se kellene ezt felvenni a jelentés hatájába. Végül pedig még egy javaslatom van a 29-es cikkel kapcsolatban, ez arra vonatkozik, hogy a tagállamok milyen eh, eh, adatokat kell, hogy megőrizzenek a fizetésképtelenségi eljárásokkal kapcsolatban. Pontosan meg kell vizsgálni, hogy melyek a leghasznosabb eh, adatok, és melyek azok, amelyeket a legnehezebb összegyűjteni. Nem szabad további bürokratikus terhet róni a tagállamokra, illetve a vállalkozásokra. Ezt szeretném megosztani mindenkivel. A jelentéstevőnek sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. A López Bermejo képviselő következik a Gólyától. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Erika Kalevet Csambornak a bevezető szavait, és köszönöm a munkáját is. Azt hiszem a legtöbb frakció ebben egyetért abban, hogy a csődejárási folyamatot mindenképpen reform, meg kell reformálni, hogy ne legyen fizetésképtelenségi válság, illetve lehetőséget kell biztosítani egy bajba jutott vállalatnak arra, hogy valahogy mégis második esélyt kapva megmeneküljön. A pénzügyi szerkezet átalakítás eljárását kell javítani úgy, hogy megmaradjanak természetesen a munkahelyek is. Bizonyos területeken szerintünk javítani kell a javaslaton. Először is garantálni kell azt, hogy a különböző leányvállalatok között ne manipulálják a számlákat, a könyvelést, hogy ezáltal a manipuláció során fizetésképtelennek tituláljanak egy leányvállalatot, ami egyébként nem az. Nagyon fontos az is, hogy konzultáljanak a fizetésképtelenségi, tehát a csődeljárás során a dolgozókkal, és egyértelművé kell tennük számuk, tenni számukra, hogy az az ő érdekeiket szolgálja, hogyha a vállalat életképes marad. Köszönöm, Sven Gígold! Először is el kell ismernem, hogy a mi frakciónkban nem beszéltünk részletesen a munkacsoporton belül a javaslatokról, ezért most csak előzetes megjegyzéseket tudok tenni. Általában véve üdvözöljük az Európai Bizottság inszolvenciával kapcsolatos javaslatát a Tőkepiaci Unió csomag részeként. Úgy gondoljuk, hogy a szabályok sokfélesége Európa szerte nagyon nehézé teszi a befektetők számára, hogy a határokon átnyúló beruházások esetében felmérjék az esetleges veszélyeket, kockázatokat. Emellett elősegíthetjük egy olyan rendszer kialakítását is, amely jobb működést biztosít a bankágazat számára. Üdvözöljük a jelentéstevő azon igyekezetét is, hogy konkrétabbá tegye az Európai Bizottság javaslatának néhány e- aspektusát. A világos és egységes kritériumok nagyon fontosak a tekintetben, hogy a rossz hiszeműséget hogyan értelmezzük például. Emellett fontos a korai figyelmeztető rendszerek javítása, az Európai Bizottságot felkérjük, hogy a releváns információkat központosítsa az internetes oldalán, és emellett a tagállamokat is megkérjük arra, hogy monitorozzák az a fizetésképtelenséghez kapcsolódó eljárásokat, és gyűjtsék be azokat az adatokat, amelyek fontosak lehetnek a szociális ágazat szempontjából, például az elveszett munkahelyek száma, a a restruktúrálás foglalkoztatásra gyakorolt hatása, és így tovább. A javaslat és a jelentéstevő véleménye sok nagyon érdekes dolgot tartalmaz, sok nagyon érdekes elemet, de mégis vannak olyan területek, ahol további öm, eszmecserét tartunk fontosnak. Például sok esetben hozzáférhetővé válnak a negatív fejlődés, várható negatív fejlődésre vonatkozó adatok, de nem teljesen világos, hogy a korai előrejelző mechanizmus ez esetben hogyan működne. Fontos felvetni a munkavállalók jogainak kérdését is, meg kell vizsgálni egy sor kérdést, beleértve azt is, hogy a restrukturációs terv esetében mennyiben lehet bevonni a munkavállalókat, illetve hogyan szavazhatnak az esetleges lépésekről. Üdvözöljük az jelentéstevőkkel tartandó egyeztetéseket, várjuk azokat, és várjuk az együttműködést is, hiszen különösen a fizetésképtelenség kapcsán ö, szó, ö, Európa szerte az európai piacon közös és harmonizált szabályokra van szükség, hiszen ez kihatással van a tőkepiacokra, a fogyasztókra, a vállalkozásokra ezt a kérdést mindenképpen kezelnünk kell, azért, hogy a bankunió is jobban működjön. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönjük. Most pedig megadhatjuk ismét a jelentéstevőnek a szót, ha senki nem kér szót a KCDI során, akkor tessék. Köszönöm, elnök úr. Próbálom megsporolni azt az időt, amit az elején elraboltam, mert, és ez könnyű is lesz, mert gyakorlatilag mindennel egyetértek, ami elhangzott, mindenki nagyon konstruktívan szólt hozzá, nagy vitás kérdéseket nem látok, vannak bizonyos témák, amelyeket alaposabban kell elemezni, egyetértek. Tom beszélt a kkv król és természetesen a vállalkozókról is szó van. Nyilván, hát leginkább ők vannak kitéve ezeknek a ezeknek a problémáknak, nem a nagy vállalatok. Természetesen nekik kell elsősorban hozzáférni a különböző tanácsadási lehetőségekhez. Aztán López Bermejo asszony, illetve a zöldek képviselőjének kérdéseire már azt hiszem válaszoltam, és én az EMP-nek is tagja vagyok, megpróbáljuk megtalálni, elérni azt, hogy a két szöveg, tehát az Ample szövege és a miénk valamilyen módon mégis egymással, tehát kozekvensek legyenek, és a dolgozók jogaiért kieljünk. Az olasz szocialista kolléga említette a másodlagos piacok kérdését, ez nagyon fontos, valóban tehát a költségcsökkentés a kkv esetében itt a kérdéses, illetve valóban ott vannak az erőviszonyok kérdése, ez látensen mindenben benne van. Tudjuk, tudjuk, hogy kinek van mindig a legnagyobb, kinek a véleménye nyom leginkább alatban. Nos, optimalizálni kell a második esély lehetőségét, ezen dolgozunk. Az egyszeres kolléga beszélt a határon túlnyúló szolvenciáról. Gyakorlatilag López Bermejo asszony is utalt erre, most valóban erre még beszélnünk kell. Az intelligens számvételről is beszélnünk kell, ez is biztos. Az is nyilvánvaló, hogy ami jól működik, azt nem kell szétrombolni. Benchmarkingra van szükség, tanulnunk kell, ezért van szükség egy jó európai keretre, a legjobb tapasztalatainkat kell kiemelni. Illetve még egy dolog, a zöld kolléga véleményével is egyetértek, valóban egyértelművé, sőt erőteljesebbé kell tenni ezt a bizottsági javaslatot, illetve tudnunk kell, hogy konkrétan milyen intézkedésekről van szó. Ezután tehát elmondhatom azt, hogy szerintem itt nincsen nagy véleménykülönbség, csak azt látom, hogy még komoly munka vár ránk. Szerintem egy dologra van szükség, föl kell tűrni az ingújakat, és munkához kell látni. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm szépen. Ami az időkeretet illeti, a módosítások benyújtásnak határideje szeptember 14, aztán október 16-a, uh, a, ezek megvitatása, november 6-a a szavazás szakbizottságban, a júri bizottságban 2018. januárjában lesz a szavazás, ők az illetékes bizottság. Jó, akkor köszönöm szépen. Akkor ezt a pontot le is zárhatjuk, és rátérhetünk az utolsó pontra. a mai nap utolsó napi rendi pontjára. Cselekvési terve lakossági pénzügyi szolgáltatásokról, módosítások megvitatása, Ludvigson úr a jelentéstevő, tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok mindenkinek, aki módosító javaslatokat benyújtott be. A legtöbb javaslat a, javít a szövegen most éppen a javaslatokon rágjuk át magunkat, hogy ezeket a lehető legjobban visszatükrözzük a kompromisszumos javaslatban. Nagyon fontos, hogy a bizottság mindent megtegyen a munka lezárására és a tőkepiaci unió tökéletesítésére. Főleg a e, bels, a pénzügyi szolgáltatások belső piacának tökéletesítésén kell dolgozni. Ez egy nagyon fontos eh, lépés lenne, ez egy jelentés, a, a pénzügyi szolgáltatásokról szóló jelentés. Nagyobb skálájú, eh, szélesebb skálájú pénzügyi termékek rendelkezésre állása azt jelenteni, hogy jobb minőségű termékek állnak a fogyasztók rendelkezésére. Több munkahelyre és több növekedésre van szükség, hogyha a populizmust meg akarjuk fékezni, és hogyha a fiataloknak hitet akarunk adni a jövőbe. Hogyha az alapvető szükségleteket um, kielégítettük, akkor kell, hogy uh, legyenek megfelelő pénzügyi termékek a jövőbe való uh, beruházásokra, illetve a megtakarítások eszközlésére. A pénzügyi szolgáltatásokról szóló zöld könyvben már számos javaslat szerepelt, azonban még mindig hiányzik az a jogi megközelítés, amely a növelni az átláthatóságot, csökkenteni az a magas költségeket, amelyek például a magánnyugdíj megtakarítási formulákat sújtják. Emellett meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan működik a belső piac. A bankok például a debit-kredit kártyákat, bankkártyákat törölhetik, vagy visszavonhatják, hogyha valaki másik európai országba költözik. Ezzel szemben szankciókat kell érvényesíteni a tagállam rész, tagállamok részéről. Az európai polgároknak azt kell látniuk, hogy az Európai Unió azon dolgozik, hogy az akadályokat leküzdje, amit a roaming díjakkal tettünk, például azt kell folytatni. A bizottságtól azt kérem, hogy vizsgálják meg a pénzügyi szolgáltatások 29. rendszének bevezetését. Hogyha nem sikerül magán fogyasztók által leggyakrabban használt pénzügyi szolgáltatásokra egy közös rendszer bevezetni. A mindenki számára való hozzáférés a bankszámla szolgáltatásokhoz, illetve a magánnyugdíj megtakarításhoz rendkívül fontos. Az átláthatóság növelése elengedhetetlen, gyakran nagyon drága a nemzeti valutában fizetni. Nagyon fontos, hogy világos információt kapjanak az átváltásról a polgárok, és hogy lássák azt, hogy melyik a leghasznosabb, vagy a leg jobb lehetőség számukra. A geoblocking és, és egy következő nagyon fontos akadály a pénzügyi szolgáltatások belső piacának megvalósulásában. Azt kérem a bizottságtól, hogy ez, ez az új, ezzel az új rendelkezéssel, amely a pénzügyi szolgáltatásokat, a pénzügyi piacot célozza, szüntessék meg a szükségtelen geoblockingot. A nemzetközi verseny ben gyakran a nemzeti piacon való domináns pozíció megőrzésére törekednek az egyes vállalkozások. Hogyha el akarjuk kerülni azt, hogy a fogyasztók túlságosan el adósodjanak, akkor a pénzügyi tájékozottságot is növelni kell. Azt gondolom, hogy semmi értelme annak, hogy a háztartások túlságosan eladósodjanak Emellett azt is meg kellene vizsgálni, hogy hogyan le, tudnak nagyobb megtakarításra szert tenni a polgárok, és a jelzálog rendelet és a, a hitelezőkre, hitel felvevőkre vonatkozó szabályok megvizsgálása is szükséges. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban ennyi elég lesz. Várom az együttműködést az árnyék jelentéstevőkkel, a frakciókkal, hogy minél hamarabb elfogadhassunk egy tisztességes jelentést. Köszönöm. Köszönöm a néppárt árnyék jelentéstevője, Alen Kadek. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is három fontos dolgot szeretnék kiemelni, ami a néppárt számára nagyon fontos. Először is ezt a pragmatikus megközelítést mindenképpen támogatjuk, amit az Európai Bizottság indított. Volt egy közkonzultáció, egy zöld könyv, másodszor e tagállamokban életbe lépő jogszabályok az egyik jogszabály például a jelzálogra vonatkozik, a másik pedig a biztosításokra. Ezeknek a végrehajtása nagyon fontos. Másod, harmadszor pedig egy, a tisztességes versenyt kell e, biztosítani, e, ami a módosításokat illeti. A frakcióm támogatja azokat a módosító javaslatokat, amelyek a digitális e, köve, körülményekhez akarják igazítani ezt az ágazatot. A fintek teljes mértékben feje tetejére állította az ágazatot, úgyhogy nagyon fontos ennek felszabadítása, de közben biztosítani kell a fogyasztók biztonságát, és egyes módosító javaslatok azt javasolják, hogy a fogyasztókat jobban tájékoztassuk, a jobb pénzügyi ismeretek nagyon fontosak a túlzott eladósodás elkerülésére. Az előző jelentésben is elhangzott már, hogy ezen alapok létrehozásával kapcsolatban óvatosnak kell lenni, a termékek minden tagállam saját adottságaihoz igazodnak. És e egyes termékek persze standardizálásra kerülhetnek, hogyha beváltak, ez egy jó megoldás lehet. Az ALDE kollégák azt javasolják, hogy részleteiben menjünk végig a pénzügyi piac előtt, meg tökéletesítése előtt álló akadályokon. Ezt a munkát meg kell kezdeni, ami pedig a közkonzultációt illeti, e, ennek eredményeit is figyelembe kell venni. E, most akadályokról beszélünk, vagy a különböző rezsimek közötti különbségekről. A bizottság véleményem szerint jelen pillanatban nem rendelkezik olyan eszközökkel, ami lehetővé tenni eh, számára ezen akadályok megszüntetését. Ezeket a javaslatokat szeretném megtenni, és nagy érdeklődéssel várom az egyeztetés beindulását az árnyék jelentéstevőkkel. ugyanabban a témában már készült egy jelentés, nagyjából hasonló a csapat most is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ashley Fox, LCR. E köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek, és köszönöm szépen a kollégáknak a megjegyzéseket. A mi, módos, a mi ö, eh, ö, frakciónk benyújtott eh, bizonyos módosító javaslatokat, például arra vonatkozóan, hogy olyan környezetet kell kialakítani, amely eh, támogatja az, innovatív megoldásokat, a tájékozottságot a fogyasztók eh, körében. Egy Európai Uniós összehasonlító portál létrehozását is javasolták egyesek, de ez félrevezető lehet egyes, a mi frakciónk azt javasolta, hogy meglévő eszközöket használjuk ki, a meglévő kontaktpontokat például, az Európai Bíróság ítéleteit követően benyújtottunk módosító javaslatot a multi biztosítási irányelv hatájának kiterjesztésével kapcsolatban. A mi frakciónk nem támogatja a biztosítási e, elosztás irányelv, a jelzálók hitel vagy a fogyasztói hitel irányelvek felülvizsgálatát. Hogyha erre sor kerül, akkor alapos elemzésre van szükség a bizottság részéről, hogy megvizsgálják, hogy erre, e, hogy ez pozitív eredménye, vagy ez hasznos-e. Az EU e, megtakarítási számlával kapcsolatban el kell mondanom, hogy a pénzügyi termékekre vonatkozó 29. rendszerrel kapcsolatban szkeptikusok vagyunk. Az én frakcióm üdvözli ezt a jelentést, köszönjük a jelentéstevő munkáját, várjuk az együttműködést az árnyék jelentéstevőkkel a kompromisszumokon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Alde Sophie Intfeld. Köszönöm szépen, elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek illetve a kollégáknak, hogy számos érdekes módosítást nyújtottak be. Azonban egy kicsit aggódom, hiszen annak ellenére, hogy nagyon jók a javaslatok, amelyek itt rendelkezésre állnak, de ahogy Kadek úr mondta, ez a csapat már egy jó ideje dolgozik ezen a témán, már vagy két éve, nem is tudom. Időközben a technológia és a piac is fejlődik, rendkívül gyorsan fejlődik, egyszerűen túl lassúak vagyunk. Válaszolva Kadek úr javaslatára, azt gondolom, hogy a bizottság nagyon érdekes javaslatokat tett, de a probléma lényegét nem, é- nem érinti ez. És ami szerintem rendkívül lehangoló, az az, hogy ez a típusú vita mindig akkor a kérdés körül forog, hogy szubszidiaritás, EU illetékesség, tagállami illetékesség, és nem arra beszélünk, hogy mit akarunk elérni. Nagyon aggódom, amikor látom, hogy hova ruháznak be e, a vállalkozók Kínában, e, és az Egyesült Államokban ruháznak be. E, igen, hát növekelnek az Európai Uniós beruházások is, de nagyon elmaradunk Kína és az USA mögött és mi szeretnénk a legérdekesebb, legvonzóbb piaccá válni a világon. De mégis a beruházóknak okuk van arra, hogy máshova menjenek. Úgy tűnik, mintha még csak most léptünk volna át a 21. század küszöbén. Azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne hogy magunk mögött hagyjuk a szubszidiaritás kérdését, és hogy most európai vagy tagállami megoldás, de próbáljunk valódi megoldást találni a fintek problémájára. Hogy lehetünk a világpiacon kulcsfontosságú szereplők? Tényleg? Azt akarjuk mondani, hogy nem, nem, nem, mi szüzek szeretnénk maradni, és aztán közben a kínai cégek fogják a szolgáltatásaikat az európaiaknak felkínálni, és akkor hogyan fogjuk az európaiak érdekeit megvédeni? sokkal erősebb fellépésre van szükség. Ahogy Kadek úr mondta ő rá válaszolva, igen, a bizottság azt javasolta, hogy az akadályokat leépítsék, de nem a kulcsfontosságú területeken pénzügyi komponensek, szabályozó akadályok, ez a nagy kövér elefánt, ami itt tipródik a teremben. Nagyon fontos, hogy ezekre a marginális kérdésekre nem érdemes fennakadni, technikai sztenderdek, átláthatóság, stb. stb. stb. ez nagyon fontos, de nem ez a lényege a dolognak. A valódi kérdés az az, hogy elég bátrak és ambiciózusak vagyunk-e, ahhoz, hogy egy valódi belső piacot hozzunk létre. Ez nem technológiai kérdés, ez a belső piac kérdése, és az európai piac és a többi piac közötti verseny kérdése. Eléggé ambiciózusak vagyunk -e ehhez, vagy nem? Remélem, hogy igen. Köszönöm szépen. Marisa Batiászkue. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljesen jogosan hangzott el, hogy már egy ideje dolgozunk a lakossági ügyfelek témájában, de azt gondolom, hogy az alapvető hozzáállásom nem változott. Eléggé kritikus vagyok ezzel az egész vitával kapcsolatban, magán, ügyfelek, üzleti kérdések, stb. A bizottság munkája, járól van itt szó, a bizottság a pénzügyi ágazatot teljes mértékben e, újra akarja szervezni, át akarja alakítani, e, de semmiképpen sem akar a kis e, ügyfelek, lakossági ügyfelek érdekében lépéseket tenni. Láttuk, hogy melyek voltak a pénzügyi válság gazdasági és szociális hatásai. Ebből most lábalunk ki, és most egy új, új beruházási hullám jöjjön, ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon lelkes mindenki, de most mindezt kritika nélkül elfogadni, ez szerintem felelőtlen. A fogyasztóvédelmet csak annyiban említik meg, hogy az Európai Bizottság a tagállamok álláspontját kell, hogy értékelje, de mi a helyzet a pénzügyi intézmények felelősségével? Egyszerűen a polgárok feje fölött hoznak döntéseket mert megint. a polgároknak abszolút szakértőnek kell lenniük a pénzügyi piacok témáját, illetően, hogy egyáltalán valami rálátással rendelkezzenek a pénzügyi termékekre. Itt a parlamentben mindig a dolgok könnyebb végét fogjuk meg, egy kicsit beszélünk a témákról, és ami, ami a, az innovációt illeti, megmutatkozott, hogy gyakran ezek a fantasztikus innovációk rendkívül negatív hatással vannak az emberekre, és a, gazdaságra. Mi a helyzet a polgárok megtakarításaival? Ahogy most folyik a dolog a pénzügyi világban, ez azt mutatja csak, hogy semmit nem tanultunk a válságból. Egy évtized telt el a subprime válság óta, és most megint csak újabb válságok rajzolódnak ki. Rendkívül kritikus vagyok Számos módosító javaslatot tettem, készítettem elő, ebben a vitában még mindig ugyanazok az aggodalmaim. Hogy az európai intézmények sem tanultak semmit, ez, az, ez megint csak az ő felelősségük. Azt hiszem, hogy felelősnek és átláthatónak kell lenni. Ezt remélem, hogy ebben az összefüggésben remélem még sikerül ebből a javaslatból valamit kihozni. Ott a kollega. On behalf of Mr. Giegold, who cannot be uh, uh, here. Köszönöm szépen, elnök úr. Giegold úr ne, nem tud itt lenni, úgyhogy az ő nevében szeretném üdvözölni a bizottság uh, cselekvési programjában bemutatott lépéseket, például a hozzáférés akadályainak lebontása tartozik ide, ez nagyon fontos a fogyasztók szempontjából. A jelentéstevő és a kollégák többségével együtt mi is ragaszkodunk ahhoz, hogy a fogyasztóvédelemet és az adatvédelmet kell előtérbe helyezni, még ambiciózusabb lépésekre van szükség, egy olyan piacot kell létrehozni, ahol a fogyasztók nem csak az alacsony árakból húznak hasznot, hanem biztosak lehetnek abban is, hogy megfelelő fogyasztóvédelem érvényesül. Különböző ö, tanulmányok és felmérések azt mutatják, hogy továbbra is gond van a díjakkal, és továbbra is a pénzügyi közvetítők zsebébe vándorol a pénzek nagy része, azért, mert nem elégséges a verseny, információs asszimetria uralkodik, és ez a fogyasztók kárára történik. A 22-es módosítónkra szeretném felhívni a figyelmet, amelyben az Európai Bizottságot arra kérjük, hogy az összes fontos akadályjal foglalkozzon, azok lebontását ösztönözze. Az 51-es módosító is nagyon fontos, amely kapcsolódik a jelentéstevő azon felhívásához, hogy felelősségteljes és fenntartható beruházásokat segítsünk elő. Lehetővé kell tennünk, hogy a fogyasztók megfelelő információk alapján tudják meghozni a döntésüket, azt illetően, hogy milyen szolgáltatást vesznek igénybe. Vannak más fontos módosítányunk is, 62, 120, egyes, ezeket szeretnénk még külön kiemelni, és a jelentéstevő figyelmébe ajánlani. Vannak más módosítók is, amelyeket nagyon jónak tartunk. Örülünk például, hogy egy széles körű konszenzus alakult ki az olyan szolgált, az szolgáltatásokat illetően. Úgy gondoljuk, hogy egységes versenyfeltételeket kell kialakítani, technológiailag semlegesen kell kezelni a piacra újonnan belépőket, emellett jó lenne, hogyha Paul Tang 157-es módosítója is bekerülne a végső szövegbe, valamint Juan Fernández és Pervans Berez módosítóját is támogatjuk. Várjuk az együttműködést, és reméljük, hogy tudunk egy, remé, reméljük, hogy megfelelő üzenetet tudunk megfogalmazni a bizottság felé, támogatva a bizottsági javaslatot, de utalva arra, hogy ambiciózusabb lépésekre lenne szükség. Köszönöm szépen, Kappel képviselőt nem látom. Catch the Eye, senki nem kért szót. Akkor Ludvigson úrnak adom meg a szót, hogy foglalja össze az elhangzottakat. Köszönöm szépen. Szerintem jó munkát tudunk végezni. Én a magam részéről mindent megteszek annak érdekében, hogy jó kompromisszumokat tudjak kialakítani. Fontos, hogy felnőjünk a kihíváshoz, a feladathoz. A lakossági pénzügyi szolgáltatások területén most tudjuk meghatározni az, a jövő irányát. A technikai fejlődés egyre gyorsabban halad előre, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy lépést tudjunk tartani vele. Általában véve semmi gond nincs a versennyel, hiszen ez olcsóbb és jobb termékeket eredményez, és ez szolgálja az európai polgárok érdekeit, de ambiciózusnak kell lennünk. Szerintem meg kell vizsgálnunk azt, hogy az európai polgárok érdekében mi el, így tudunk jobb termékeket kialakítani, olyan termékeket, amelyek a polgárokat segítik. Élnünk kell azokkal a lehetőségekkel, amelyek a nyitott határokból adódnak, növelnünk kell a versenyt, minden tőlem telhetőt megteszek, hogy jó kompromisszumokat alakítsak ki. Persze nem tudok minden felmerült javaslatot támogatni, de mindent megteszek annak érdekében, hogy jó kompromisszumokat alakítsak ki. Azért, hogy közösen azon dolgozunk, hogy jobb legyen Európa polgárainak. Köszönöm szépen! Az Econban október 9-én szavazunk, a plenáris ülésen pedig az első novemberi ülésen szavazunk. Köszönöm szépen mindenkinek, az ülés végéhez érkeztünk, a következő ülés pedig jövő héten, hétfőn lesz, szeptember 4-én, délután 3-tól 6.30-ig. Köszönöm szépen, az ülésnek vége.